Euh, mesdames, messieurs, chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, ha megengedik, akkor folytatjuk a munkánkat a szemináriumunknak a keretében, amelyben az európai polgároknak a mozgásával foglalkozunk, szabad tudnak-e mozogni az uniós polgárok, ezt a kérdést tesszük fel. Üdvözlöm valamennyi parlamenti kollégánkat, és egyből hagynyissam meg kollégámmal, Kurt Lechnerrel és Alexandra Tejnel ezt a délutánt, amelynek a keretében a családjukkal és az öröklési joggal fogunk foglalkozni. Mindenek előtt megadnám a szót Kurt Lechnernek, aki az Európai Parlament Jogi Bizottságának a volt tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony, Örömmel vagyok itt. 11 hónapja nem voltam már Brüsszelben. Úgy gondolom, hogy két-három évig fel, annyira kimerültem már itt a jelentés tevői feladataim miatt, hogy fel kellett adni parlamenti helyemet, és ki kellett magamat pihenni. Nagyon megerőtt a munka, de nagyon konstruktív is ez, és szerintem a munkám jó elménnyel zárult, meg a két-három év alatt a tanácskozások jók voltak, az bizottsággal kapcsolatos tanácskozás is jó volt, viszont úgy gondolom, hogy az eredmény is jobb lett. És mind a három intézmény nagyon konstruktív módon tárgyalt egymással az Európai Bizottság, a Parlament, és maga a tanács is. Időközben úgy gondolom, hogy számos tanácskozás volt azóta is, számos kérdés merült fel. Én is részt vettem ebben, ha bár a problémák sokszínűsége miatt úgy gondoltam, hogy egy kicsit magamat is felelősnek érzem emiatt. Persze sok probléma volt a szabad mozgás kapcsán, de új problémák is megjelentek mindezek mellett még. Szeretnék egy dologra rámutatni, Belgiumban és Franciaországban a, úgy tekintik a örökösödés kapcsán, hogy a vagyon az mindig francia jog alapján kezelendő. Németországban is ugyanez a, hely, Belgium is ugyanez a helyzet, tehát van egyfajta kollíziós jog, az anyagi jog, és ezeket kell egymással valahogy egyeztetni, és ehhez az kell, hogy ez azt jelenti, hogy egy újabb fajta kollíziós jog kialakítása gondot okozhat. Pontosan ezért az anyagi jog kiigazítása kapcsán, amiről ma délelőtt beszéltünk, itt nem vagyok, nem, nem azt mondom, nem akarnám ezt, de kétkedek, mert szerintem ez lehet, hogy gondot okozhat majd a nemzeti jogokkal. A kollíziós jog, ami más, Összességében, ahova ellátogattam, az volt a benyomásom, hogy a rendeletet pozitívan fogadják, és eh, negatív eh, hangot, mert nem is igazán hallottam a rendelettel szemben, csak az egyes problémákat emelték eh, ki. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy a bizottsághoz egy kérést intézzek, amennyiben lehet, ügyeljenek arra, hogy a nyomtatványok kialakítása során az európai örökösödési tanúsítvány kapcsán ügyeljenek arra, hogy ez valóban gyakorlatias legyen, mert különben nem fogják elfogadni a bíróságok, és akkor inkább a nemzeti eljárást fogják majd előtérbe helyezni. Ne engedjenek annak a nyomásnak, hogy a tagállamok részéről mindenfajta témát beépítsenek, hiszen ez az egész eljárás annyira bonyolult lesz majd a bíróságok számára, hogy nem lehet ezekkel bánni. Döntésekre van szükség, amelyek meggyorsítják a, az eljárást, és amelyek jogi bizonyosságot eredményeznek. Számos probléma elkerülhetetlen volt. Voltak olyanok, amik elkerülhetők lettek volna, viszont pontosan a modern jogalkotókat gyakran azzal vádolják, hogy túlságosan sok részletbe belebocsátkoznak, és ezért nem is lett volna kívánatos tőlünk sem, hogyha túlságosan sok részletet felvettünk volna. Ezért örülök annak, hogy Hess professzor úr beszélni fog hozzánk, és remélhetőleg ezt nagyon tömör fogja megtenni. Nagyon, szép, nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, és így módon íme most adjuk át a szót a kolléganőmnek, a ennek a jogi bizottság tagjának. Köszönöm szépen, tisztelt elnök azt tisztelt hölgyeim és uraim! mai téma az az, hogy valóban élvezik az európai állampolgárok a szabad mozgást, és el kell mondjam, hogy bizonyos esetekben azzal kell válaszolnunk, hogy nem, pedig ez eléggé sajnálatos. Jelentéskészítő vagyok a két anyagi jogra vonatkozó rendelettel kapcsolatban. Az egyik a bejegyzett partnerségre vonatkozik, illetve az egy, azonos neműek, illetve a különböző neműek közötti házasságra vonatkozik. A másik, és pontosan abban az esetben, amikor házasságokról van szó, vagy azonos neműek bejegyzett partnerségéről van szó, akkor azt láthatjuk, hogy ha gyakran nem költöznek el a, a párok egy másik országba, azért, mert nagy problémát jelentene számukra az, hogy például a bejelzett partnerségüket nem ismernék el, vagy nagy problémát okoz ez, hogyha gyerekek vannak, akiket esetleg adoptáltak, és emiatt attól tartanak, hogy ezt nem fogják elismerni minden egyes tagállamban. Például ez főként a, azokban az országokban jellemző, ahol nem ismerik a bejegyzett partnerség intézményét. Két rendeletről van szó. A gyakorlatban illetve a tudományos részes úgy gondolták, hogy egy rendelet is elég lett volna, viszont politikaiokból két eh, rendeletet eh, kellett létrehozni, mert eh, a bejegyzett partnerségek esetében nem voltunk abban biztosak, hogy sikerül azt átvinnünk. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy jól áll a dolog. Liberálisként az volt a célom, hogy a bejegyzett partneri kapcsolatok esetében is a jogválasztás lehetősége megvalósulhasson. Ez benne van a jelentésben is, és reménykedem abban, hogy a jogi szakbizottságban a szavazáskor ez többséget fog kapni. Jelenleg jól áll a helyzet, az azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy számos biztosíték blokkot ö, ö, kaptunk ö, arról, tehát az olyan országok, amelyek nem rendelkeznek ilyenfajta bejegyzett partnerséggel, akkor is el kell fogadniuk ezeket a jogválasztás lehetőséget. Például, ha két német, akinek bejegyzett partneri kapcsolata van Németországban, Lengyelországba költözik, és ott akarnak elválni, és ott szeretnének megalapodni az anyagi jogban, akkor vissza kell költöznünk Németországba, és ott kell ezt elintézni. Ez eléggé sajnálatos, mert ez jól lenne, ha végrehajtható lenne. Jelenleg az a helyzet, hogy a tagállamok, pontosan azok a tagállamok, amelyek avantgárdok, tehát olyan országok, mint Svédország, a skandináv országok, az ezen ország számára a javaslatok nem eléggé messzi menő, viszont Lengyelország vagy Olaszország számára viszont túlságosan messzire mennek ezek a javaslatok. Ezért itt kell egyfajta megállapodásra jutni, az egyhangúság elvalapja meglátjuk, hogy mi lesz. A ciprusi elnökség során volt egy nagy konferencia Cipruson, most pedig az ír elnökség során ez a téma sajnos nem prioritást elvező téma, tehát meg kell még várnunk azt, hogy hogyan tudunk tovább haladni. Minden esetre néhány kompromisszumos javaslatot készíteni fogok, annak érdekében, hogy a a frakció és az Európai Parlamentben, illetve a még konzervatívabbak is támogathassanak bennünket annak érdekében, hogy egy széleskörű támogatottság jöjjön létre ezen témával kapcsolatban, és megláthatjuk, meg, megnézzük még azt is, hogy hogyan alakul a helyzet a tagállamokkal. Jelenleg a meghallgatási fázisban vagyunk. Az örökösödés kapcsán sem sikerült még az Európai Parlamentnek erős álláspontot kialakítania, és nagyon fontos az is, hogy mikor fogunk erről dönteni. Attól is függ, hogy a tagállamok milyen mértékben lépnek előre. Ennyiben is hagynám a hozzászólásomat, és nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseit, de már most elnézéseket kell kérnem, mert nem tudok végig maradni, és szeretnék köszönetet mondani Deering úrnak, aki az alapvető jogok ügynökségét érkezett, és ő jól el tudja magyarázni azt, hogy miért fontos az, hogy az alkalmazandó jogot meg lehessen választani. Merci, Alexandra. Donc... Nagyon szépen köszönöm, Alexandra. Most pedig hallgassuk meg két szakembert, mindenek előtt Hess professzort, aki a Luxemburgi Max Planck intézetnek a vezetője. Igazgató úr, önné a szó. Ugye arra felé van, máshogy keresem elnézést meine Damen und Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni önöknek a meghívásukat. A téma az örökösödési rendelet. Én nem szeretnék itt semmilyen fajta bűnlajstromot felsorolni, csak szeretném elmondani azt, hogy mik a legfontosabb elvei ennek a rendeletnek, és szeretném megválaszolni azt a kérdést, hogy ezek az elvek hogyan hatnak az európai állampolgárokra, és utána pedig kiemelnék néhány problematikus kérdést a rendeletből. Itt nem másról van szó, mint az alkalmazandó jogról, az öröklési behozott határozatok elismerésre és végrehajtásáról, az örökös ügyekben kiadott köziratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány vezetéséről szól. Tehát látjuk, hogy mennyire átfogó itt a megközelítés, már a címben is látszik ez. Ezt választotta az európai jogalkotó annak érdekében, hogy határokon átnyúló örökösödési kérdéseket szabályozza. Ez idáig ilyen még nem fordult elő, ez valóban egy úttörő munka, vagyis a teljes jogi területen az alkalmazandó jog, az illetékesség, az elismerés, egészen a tanúsítványozásig minden kérdést felelelnek. Ilyen szempontból nem volt még semmilyen fajta modell, tehát az Európai Unió valóban úttoró munkát végez a nemzetközi magányjog területén. Nos, kérdés az az, hogy kell egy ilyen eszköz. Szeretnék erre egy esetre emlékeztetni. Három évvel ezelőtt történt ez. Egy egy um, hölgy 200 ezer euró értékben örökölt, és van egy kis ház Franciaországban, 60 ezer eurós értékű ez a ház, és ezzel kapcsolatban kellett volna a francia örökösödési jog alapján egy tanúsítványt kiállítani. Viszont felmerült a kérdés, és Lechner úr is utalt erre, tehát az örök az örökhagyó német volt, viszont Franciaországban volt maga az, örök, az örökség, és két állam szabály alapján kellett eljárni. A kérdés az az volt, hogy a 60 ezer eurós értékű francia ingatlant hogyan lehet hagyatékul hagyni, és hogyan lehet majd az örökösödési jogot Franciaországban végrehajtatni, tehát hogyan lehet a kulcsot megkapni a házhoz, és ezt bejegyeztetni a hivatalnál. Nos, egy ilyenfajta tanúsítvány kiállítása plusz még az ügyvédi költség 10-15 ezer euróba került volna. Ez azt jelenteni, hogy sokat vesztett volna az örökös az örökségéből. És vegyük még figyelembe azt is, hogy nagyon sok időben telik ez, és rendkívül ö, sok időbe terült, került az, hogy én egy szakvéleményt kiállítsak ezzel kapcsolatban. És mit tesz az örökösödési rendelet ezzel kapcsolatban? Három alapelv van, amely jel lehet segíteni az örökösnek. Az első alapelv meghatározni az alkalmazandó jogot. Ebben az esetben a, ném, a német örökösödési bíróság német szabályok alapján tudta volna megítélni az örökösödést, tehát nem kellett volna a francia jogot figyelembe venni a francia országban lévő ház miatt, és a harmadik lépés, amit ugyancsak fontos, az az, hogy lesz egy európai öröklési bizonyítvány, tehát a német örökös francia szabmát ezzel a bizonyítványjal, és megkaphatja az ingatlant. Vagyis másképp szólva, 10-15 ezer eurós költséget megsporolhatott magának, ami azért nem rossz. Mindezek ellenére minden egyes rendeletnél, minden egyes új eszköznél, főként akkor, hogyha új és meg nem oldott kérdésekről van szó, vannak olyan pontok, amelyekről beszélni kell, amelyekről az értékelés során még egyszer el kell gondolkodni. Hadd említsek csak néhányat. Az első pont az, hogy a rendelet a joghatóságon, illetve az alkalmazandó jogon alapul illetékes az az bíróság, ahol az ö, ha, örök ö, ö, hagyó a legutóbb lakott. Ez eléggé komplex meggondolás, lehet, hogy több helyen is lakott. Gondoljunk arra, hogy van egy olyan személy, aki Heidelbergben lakik, viszont Luxemburgban dolgozik, ez vitás eseteket eredményezhet. Van-e jobb megoldás? Őszintén szóval nincs jobb megoldás. Mindezek ellenére aggódom amiatt, hogy az szokásos tartózkodási hely nem fog-e majd gondot okozni, főként a joghatóság megállapítása során, főként amiatt, hogy általában a rökölösítékes kérdésben néz az illetékes bíróságot megállapítani. El, előlépés azonban az, hogy a felek megállapodhatnak a joghatóságban, viszont az alkalmazandó jogot meg lehet határozni. Az örök hagyó megmondhatja azt, hogy én a saját hazám jogát szeretném alkalmazni majd, és ki lehet mondani azt, hogy például a hagyatékot ne Spanyolországban, ahol az örökhagyó lakott legutóbb, hanem inkább majd Finnországban kezeljék az örökséget, és ez nagyon fontos alapelv, tehát maga az örök, ha az örökséget hátrahagyó megmondhatja, hogy hol legyen az illetékes hatóság majd. De hogyha például nem, mégsem Finnországot választották, hanem minden örökös Finnországban lakik, akkor azt mondhatják az örökösök, hogy inkább Finnországot szeretnék. Az is lehet, ez is a harmadik pont, lehet, hogy az örökösödési bíróság azt mondja, hogy mégiscsak a finn bíróság az, amely jobban tud ezzel a kérdéssel bánni. Ez lehet, hogy vala kollégák azt mondják, hogy ez a fórumnan convenience lenne, Azonban van itt egy dolog, amit én szerettem volna, és a bizottság ezt tervezte is eredetileg, vagyis az, hogy az érintett bíróságok, a, a spanyol és a finn bíróság találjanak előrásokat a rendeletben arról, hogyan kell egymással kommunikálniuk, hiszen ez nem egyértelmű. Néhány tagállamban ez jól működik, más tagállamokban azonban ez egyáltalán nem működik. Hogyha megnézzük az Európai Bizottság weboldalát, akkor a direkt kommunikáció a bíróságok között jelentős eleme az európai jogi együttműködésnek, és ezt szerettem volna ebben a rendeletben is jobban látni. Remélem, hogy a bíróságok készek arra önmaguktól is, hogy ezt a közvetlen párbeszédet az Európai Igazságügyi Hálózaton keresztül lefolytassák. Egy másik ö, szempont, ami számomra nem igazán volt meggyőző, és ez egy olyan pont, amely talán visszamegy arra, amit már korábban hallhattunk ma. Ezek azok az előírások a rendeletben, amelyek a amelyek az ítéletek elis, elismeréséről szólnak. Itt a brüsszeli egyes rendeletre tértek vissza. Ezek olyan előírások, amelyek már beváltak, ezeket kicsit finomították. A kérdés azonban az az, hogy ezek -e a jó előírások, és a válasz az az lehet, hogy örökösödési kérdésekben a brüsszeli egyes rendelettel szemben nincsenek meg az eljárások két személy között, tehát nem tudjuk ki a, a alperes, felperes, hogy különböző felek vannak, és ez a több felekkel kapcsolatos helyzet más, mint az eredeti Brüsszel egy helyzet, és e- ezért úgy gondolom, hogy a joghatósággal kapcsolatos kérdések, illetve az ítélet elismerésével kapcsolatos e, kérdések nem megfelelően vannak így szabályozva. Jobban tudtam volna találni, például lehetett volna az, hogy az egyszerűsített elismerési e, szabályozást használjuk az európai inszolvencia kérdésekben, fizetésképtelenségi eljárásokban, az európai inszolvenciáról szóló rendelet 26-os cikké sokkal jobban megfelel itt, mint a brüsszeli egyes rendelet. Tehát ebben is láthatjuk, hogy mennyire nehéz a kodifikáció az európai polgári jogban. Az eszközök nagyon különbözőek, és ezért nagyon nehéz az, hogy eh, egy egyetemű európai kolíziós jogot eh, létrehozzunk. Van még két másik eh, pontom, A rendeletnek van még egy része, és most közvetlenül rátérek a technikai területre, vagyis a nemzeti örökösödési bizonyítványok elismerése ez. Tehát nagy téma ez, hogy hogyan lehet végrehajtatni egy ilyen fajta bizonyítványt egy másik országban. A kérdés az, hogy milyen hatása van ennek, hiszen a rendelet szövege elismerésről szól. A német fordításban bizonyítási hatásról beszélnek. A kérdés az az, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. Ez jelenleg még egy nem igazán tisztázott fogalom, és pontosan ezért várnunk kell arra, hogy a jogi gyakorlat megmutassa majd azt, hogy mi lesz itt, hiszen a hiszen ezek a kifejezések a lehető legnehezebb pontok az európai kolíziós jog kapcsán. Nem vagyok abban biztos, hogy ezek az új kifejezések utalnak-e a problémára, és hogy egyetemek meg tudják ezek a problémát oldani. Az európai öröklési bizonyítvány jó opciót jelent. Egyetetek Lechner úrral abban, hogy egyszerűen kell megfogalmazni ennek érdekében, hogy ez gyakorlatilag legyen. Sajnos ez csak egy opcionális eszköz, és mivel ez egy opcionális eszköz, nem vagyok abban biztos, hogy ezt tényleg majd a gyakorlatban el fogják -e fogadni. Ezt el lehet úgy fogadtatni akkor, hogyha a következő években a rendelet életbe lépéséig, tehát még van két évünk, tehát addig a szerepvállalókat bevonják, és ha ők készek arra, hogy alkalmazzák az új előírásokat, akkor főként a jegyzőkre kell helyezni, közjegyzőkre kell helyezni a hangsúlyt, akik egyébként már korábban is részt vettek ebben. Tehát láthatják azt, hogy néhány hiányosságot megneveztem, de az alapvető összegzésem az az lenne, hogy vannak még olyan problémák, amelyeket nem sikerült megválaszolni, főként a nemzetközi magánjog tekintetében, én úgy gondolom, hogy várható az, hogy 2015-től fogva az európai állampolgárok helyzete a határokon átnyúló öröklés tekintetében javulni fog. Köszönöm. Merci beaucoup, professeur. Nagyon szépen köszönöm, Hess professzor úr, ezt az előadást, ami a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásáról szóló történet. Ez egy olyan téma, amelyben megadom a szót Déring asszonynak, illetve nem, nem, tehát akkor mégis Dering úrnak, aki az Európai Unió alapjogi ügynökségétől jött. Elnézést, hogy kis kavarás volt a részemről. Semmi gond, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, hogy bemutathatom itt az alapjogi ügynökség véleményét, amit ebben a két ügyben kiadtunk. El kell, hogy mondjam, hogy az alapjogi aggályokra fogok központosítani, ugyanis ugye erre kértek fel bennünket. 2012 áprilisában kért fel bennünket az Európai Parlament, hogy adjunk ki véleményt a javasolt rendeletről. A bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásairól van itt szó Tájn asszony a jogi szakbizottság részéről is rámutatott a e, problémára. Ugye a házastársak megválaszthatják az alkalmazandó jogot a 16. és 18. cikk értelmében. A bejegyzett élettársi közösségek esetében ez a szabad választás nem áll rendelkezésre. Az utolsó, utóbbi javaslat 15. cikke ugyanis kizárólagosan alkalmazandó jogként a bejegyzés helye szerinti államjogát határozza meg. Az alapjogi ügynökség foglalkozott tehát ezzel a kérdéssel, a bejegyzett élettársi közösségek esetében, tehát nincs meg a szabad választás lehetősége. Az alapjogi kárta 20. cikke szerinti egyenlőség elvét, illetve a 21. cikk szerinti megkülönböztetés tilalmát vizsgálta az alapjogi eh, ügynökség eh, a két rendelettervezet eh, között tehát komoly különbség van. A házastársakhoz való joga, hogy megválaszthassák az alkalmazandó jogot, megkönnyíti vagyonuk kezelését. házastársak az életvitelükkel összhangba tudják hozni így a vagyonukat szabályozó jogi rendszert, és a szabad mozgáshoz való jogukat is szolgálja ez. Ugyanakkor a jogi rendszer megválasztása a házastársak számára hasznos és fontos, akkor miért ne biztosítsuk ugyanezt a jogot a bejegyzett élettársak számára is? Az alapjogi ügynökség úgy találta, hogy a javasolt eltérő bánásmód az azonos nemű partnereket nagyobb mértékben érintené, mint a különböző nemű partnereket, mivel az azonos nemű párok számára a bejegyzett élettársi közösség számos tagállamban az egyetlen lehetőségük kapcsolatuk hivatalossá tételére. A javasolt eltérő bánásmód tehát jelentős, az egyes csoportokhoz tartozó személyekkel szemben akár közvetett megkülönböztetést is jelenthet. A döntő kérdés az, hogy az eltérő bánásmód indokolt-e. Három érvet említhetünk ezzel kapcsolatban. Sokan hangsúlyozzák, a bejegyzett élettársi közösséget szabályozó tagállamok joga úgyis különbözik most látszólag az eltérő bánásmód mellett szól, hogy még a házasságot bizonyos mértékben valamennyi uniós tagállam azonosan értelmezi. A bejegyzett élettársi közösségekre vonatkozó vezérelvek nagyon különböznek. Úgy tűnik, hogy ez azért van mellett szól, hogy az élettársi közösségeket a bejegyzett, bejegyzés helye szerinti jog alapján kezeljük. A házasságok esetében azonban nagyobb rugalmasságot és átmenetet biztosítsunk. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a rendelettervezetek nem a házasság és a bejegyzett élettársi közösségek intézményét létrehozó rendelkezések, hanem csupán a kapcsolódó vagyoni jogokat szabályozzák sőt a tagállamok joga a házassági vagyonjogi rendszerek esetében is igen különböző. Számos rendszer a házastársak közös vagyonán alapul, de van egy csomó olyan jogrendszer is, amely a vagyonmegosztáson a javaslat nagyon helyesen azokra a nehézségekre mutat rá a házassági vagyonjogokra vonatkozó közös jogi keret szükséges elfogadását hangsúlyozva, amelyeket az okoz, hogy az anyagi jog szerint alkalmazandó szabályok jelentősen eltérnek. De okunk van feltételezni, hogy ugyanez a helyzet a bejegyzett élettársak esetében is ezzel az érvel összhangban azt is állíthatjuk, hogy a tagállamok bejegyzett élettársi közösségek kapcsolatos nemzeti jogszabályai között jelenleg fennálló eltérések teszik szükségessé egy koordinációs jogi eszköz létrehozását azt az érvet is gyakran halljuk, hogy az az előírás, miszerint a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaira minden esetben a bejegyzés szerinti tagállam joga az irányadó, összhangban áll a tagállamok idevágó rendelkezéseivel. De ez az érvelés arra hívja fel a figyelmet, hogy a tagállamok bejegyzett élettársi közösségekre vonatkozó törvényei nem kínálják fel a partnerek számára, a élettársak számára azt a lehetőséget, hogy a bejegyzés helye szerinti államétól eltérő jogot válasszanak. E tekintetben elsősorban azt kell megemlíteni, hogy az uniós jogalkotó a tagállami jogalkotótól eltérő helyzetben van a nemzetközi magányok területére vonatkozó nemzeti szabályok célja, a kollízió elkerülése, az uniós jogalkotás szerepe az európai integráció által támasztott különleges igények e, így a szabad mozgás és az uniós polgárok alapvető jogainak a biztosítása. Emellett elegendő bizonyíték áll rendelkezésre eh, ahhoz, hogy cáfoljuk, hogy a tagállamok minden arra vonatkozó lehetőséget kizárnak, hogy a bejegyzett élettársak eh, más rendszert, más jogrendszert válaszanak, mint a bejegyzés helye szerinti jog. Ausztriában, Hollandiában, Svédországban a bejegyzett élettársak lehetőséget kapnak, hogy eh, válasszanak az alkalmazott jogok, alkalmazandó jogok között. Így nem alkalmas ez az érv az indokolásra. A harmadik érv, amit hallani szoktunk az, hogy a bejegyzett élettársi közösséget nem minden uniós tagállam ismeri el, és ezért az alkalmazandó jog megválasztóságának mértéke házaspárok és bejegyzett élettársi közösségben élő párok esetében úgysem lenne azonos. Az igaz, hogy míg valamennyi tagállam rendelkezik a házasságról szóló törvényekkel, a bejegyzett élettársi közösségeket nem szabályozza minden tagállam. Így a jogok választható köre azon tagállamokéra szűkül, amelyek rendelkeznek ilyen intézménnyel. Ebből azonban nem következik, hogy még ezt a szűkebb választási lehetőséget is meg kellene tagadni. A bejegyzett a bejegyzett élettársi közösségekre vonatkozóan az alapjogi ügynökség úgy gondolja, hogy indokolni kellene ezt a korlátozást ennek megfelelően a jog megválasztásának korlátozása nem áll összhangban az egyenlőség Karta 20. cikkében rögzített elvével. Másfelől a Karta 21. cikke szerinti megkülönböztetés tilalma az olyan bánásmódot, amely a házaspárok számára kedvező, ám ö, kedvezőtlen azok számára, akik politikai vagy más meggyőződésük miatt jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy magán és családi életüket maximális magánautonómia mellett éljék. Tehát ezt nem teszi lehetővé a megkülönböztetés tilalma. Mivel továbbá a bejegyzett élettársi közösség számos tagállamban az azonos nemű párok számára rendelkezés álló egyetlen lehetőség, ez az eltérő bánásmód a szexuális irányultságon alapuló közvetett megkülönböztetésnek minősülhet. Nagyon szépen köszönöm Adam Deringnek. Most pedig megnyitám a vitát, kérdéseket, észrevételeket lehet tenni az előadóink irányába. Kérem, hogy ki mutatkozzon be, és mindenki törekedjen a rövid hozzászólásokra, ha lehetséges. On a des experts quelque chose oui. vous, avez, vous pouvez, vous voulez réagir euh, là Esetleg a szakértők kívánnak-e eleve már hozzászólni az elhangzottakhoz? Van egy kérdésem, köszönöm szépen a hozzászólásokat és a pozitív értékelést is. Valóban az volt a helyzet, és úgy gondolom, hogy minden részvevő számára és számomra és az illetékesség meghatározása nehéz volt, hiszen nagyon gyakran voltak olyan kérdések, amit nem tudtuk meg magyarázni. Nagyon nehéz volt az vitatott ügyeket a nem vitatott ügyettől elválasztani, hiszen ami vitatott, ezt nem lehetett mindig egyértelműen alapban definiálni. Egy kérdésem van. Szerintem az hat, joghatóság, az illetékesek meghatározása az kizárólagos kérdés. A spanyol élő finnek csak akkor mennek Finnországba, hogyha finn szabályokat választották. Jól értettem? Németországban rengeteg német nyugdíjas él Majorkán, és a Majorkán élő német nyugdíjas, hogyha tényleg ott él, és nem választotta meg a joghatóságot, akkor az örökösöknek a hagyaték kapcsán majorkai jog alapján kell majd a vitás ügyeket lefolytatni. Jól értem-e? A kérdés az az, és a megjegyzése a nemzeti örökösödési vizetvegyenek kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy a 59-es cikk az ítéletek elismerésével kapcsolatban nem hiszem, hogy ezt eh, ezzel a eh, bizonyítványokat, örökösödési bizonyítványokat át lehet vinni a határon. Én ezt teljes mértékben kizártnak tar- tartom. A, nem, mint hogyha nem lehetne használni. Például Svájcban teljes mértékben elismerik a német eh, örökösödési bizonyítványt, elismerik a bankokban is, de ez egy... Mm, de lenne még egy kérdésem, ki illetékes a, az örökösödési bizonyítvány kiállításakor, hiszen itt is felmerül a joghatóság kérdése, és milyen nagy a veszély annak, hogy különböző bizonyítványok jönnek majd létre, és különböző döntések jönnek majd esetleg létre. Ja, vielen Dank für diese... Äh, äh, attendez, Alexandra... Euh- egy másodpercet kérek még, Alexandra is szeretne reagálni. Ha, bár Habár nem vagyok jelentéskészítő, szeretnék valamit hozzátenni. Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Örökösödési Bizonyítvány, ami ennek kapcsán probléma volt itt a parlamentben, az az, hogy sok tagállam nem ismeri ennek a bizonyítványnak a fogalmát, és ezért sok eh, képviselő, olyan tagállamokból, akik nem ismerik ezt a fogalmat, nekik el kellett magyarázni azt, hogy mi is ez. Tehát nem igazán értették ezt, hiszen itt szó van um, a, angolul az acceptance elfogadásról, németül a hatá- bizonyítási hatásról van szó, tehát nem értették azt, hogy mire is céloz ez a bizonyítvány, és ez látszott a szövegben is. Egy um, végrendelet uh, 20 éven át felmerülhet, és ezzel lehet korrigálni az örökösödési bizonyítványt. Tehát lehet, hogy mindent 26-ra visszamenőleg meg kell változtatni a bizonyítványban, viszont nagyon nehéz ezt elmagyarázni olyan tagállami képviselők számára, ahol ezt a dolgot nem ismerik. Továbbra is úgy gondolom, hogy az érintettek fejében ezért továbbra is homályos. A joghatóság kérdése úgy gondolom, hogy főként a családjog vagy az jog tekintetében ez egy nagyon nehéz jogi terület, sokkal nehezebb, mint a különböző vásárlási szerződések esetében, vagy adásvételi szerződések esetében. Tehát nagyon fontos az, hogy itt a bíróság a saját jogokat alkalmazzák. Ezt próbáltuk végrehajtani, mert mindenfajta jogi segély ellenére, mindenfajta website eset ellenére nehéz ezt, és fokként a bírók számára nehéz ez. Németországban már vannak olyan, olyan kamarák, amelyek már csak azzal foglalkoznak egész nap, hogy, hogy a külföldi jogat értelmezzék, hiszen lehet, hogy portugál vagy magyar örökösödési jogot kell alkalmazniuk, és tehát nagyon nehéz ezt, meg kell próbálni azt elérni, hogy a bírók a lehető amennyire csak lehet a saját általuk ismert jogot alkalmazzák. Például a német anyagi joghoz tartozik a, például az, hogy ide tartozik a nyugdíjak kérdése is, például ezt ki kellene zárni, mert láttuk azt, hogy egy másik eh, tagállamból származó ember számára nem elvárható azt, hogy ezt ismerje ezeket a nagyon bonyolult rendszereket. Még az osztrákok is azt mondták, hogy bár mi is németül beszélünk, Tejnasszony, de, de még számunkra is eh, bonyolult ez a kérdés, tehát mindenképpen ilyenfajta gyakorlati kérdéseket is szem előtt kell tartani. Eh, Most pedig megadom a szót eh, a rövid válaszodásra. Um, eine ganz knappe. Nagyon rövid válaszom lesz. Tudom, hogy mennyire nehéz a különböző nemzeti rendszereket, az anyagi jog vagy az örökösödési jog kapcsán közös nevezőre hozni, de azt is tudom, hogy az Európai Örökösödési Bizonyítvány jó példája annak, hogyan lehet a jogakotáson keresztül, az Európai Unión keresztül nemzeti szinten is reformokat elérni. Pont fordítva szerettem volna ezt látni, hogy a határokon átnyúló esetekben a nemzeti örökösödési bizonyítványt vegyék ki, tehát ne legyen megkettőződés, tehát ne legyen egy, egy nemzeti örökösödési bizonyítvány, illetve egy európai örökösödési bizonyítvány, mert ez problematikus számomra, és hogyha a nyomtatvány nem lesz jó, akkor ez valóban hátrányt jelent majd az európai örökösödési bizonyítvány szempontjából. Nincs aggályom afelől, hogy nagy különbség lenne a örökösödési bizonyítvány megadása kapcsán, illetve a joghatóság meghatározása kapcsán, hiszen pont az az elképzelés, hogy egy bíróságra koncentráljon ez a dolog, és azt kell konzekvensen alkalmazni. És a saját tapasztalatom az volt, amikor szakértőként felkértek a külföldi joggal kapcsolatban, akkor egyre inkább azt láttam, hogy, és ezt sok kollega nem szereti, sok esetben a nemzetközi magánjog esetében sokkal jobb lenne, hogyha mindenki a saját jogát alkalmazhatna, mert a koalíziós jog a nemzetközi magájogban fontos, és a másfajta rendszert szeretnénk az alkalmazó joggal, a joghatósággal kapcsolatban, akkor mindenfajta illetékességi kört, mindenfajta joghatóságot meg kell vizsgálnunk, hogy tényleg megfelelő eredményt tudunk elérni, és ez egy nagyon nagy és nehéz feladat lenne. Az örökösödés kapcsán ez működik, mert itt mindig is működött. Az anyagi jog talán lehet, területe lehet, hogy működik, de én nem vagyok ennek szakértője. Sí, madame, Nagyon szépen köszönöm. Talán ön is kíván-e reagálni mindenre, asszonyom? Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem vagyok a jogi szakbizottság tagja, de amiatt, hogy társelnöke vagyok az LGBT jogok csoportjának. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, amiért javaslatokat tettek, és főleg az alapjogi ügynökségtől érkezett kollégának szeretnék köszönetet mondani, hogy hogy azt, hogyha meghatározzák, ha megtiltják az alkalmazandó jog megválasztását, az az alapvető jogokkal ellentétes. Nagyon sok kollega valószínűleg kap e-maileket arról, hogy az Európai Unió most a mozgás szabadságát szeretné elérni, és emiatt mindenhol el akarják érni azt, hogy mindenhol legyen bejegyzett partneri kapcsolat az azonos neműek számára. Gondolom, hogyha ezt, ha ezt jóvá hagynak, akkor az nagyon sokat segítene a leszbikus, illetve homoszexuális párok számára, de azt is tudjuk, hogy az Európai Unió ezt nem tudja elérni a tagállamokban. Tehát a kére, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen fajta érvek vannak amellett, hogy ezt az elvet, amit egyébként minden tagállam elismert a szabad mozgást, hogyan lehet ezt érvényre juttatni a leszbikus és homoszexuális párok számára is, független attól, hogy össze vannak-e házasodva, vagy pedig bejegyzett partneri kapcsolatban élnek. Ez lenne a kérés, hogy valamilyen fajta jó érvet mondjon számunkra. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Hadd mondjam azt, hogy valójában Természetesen az alkalmazandó jog megválasztása nyilvánvalóan a rendelkezésre álló jogokra korlátozódik, vagyis azoknak az államoknak a jogai közül lehet csak választani, amelyek szabályozzák a bejegyzett élettársi közösséget nem hiszem, hogy a tagállamokat arra lehetne kényszeríteni, hogy hogy egy másik jogot alkalmazzanak nyilvánvalóan az alkalmazandó jogválasztásáról beszélünk, nem pedig arról, hogy minden EU tagállamban ugyanazt az anyagi jogi rendelkezést kellene kötelezően elfogadni vagy alkalmazni, szerepeltetni a nemzeti parlamentek hozzák ugye a jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy egyes félelmek nem igazán megalapozottak. Viszont hogyha felvetődik, hogy egy pár, amely egy tagállamban él, választhatja-e egy olyan tagállamnak a jogát, amely szabályozza a bejegyzett élettársi közösségeket. Nem hiszem, hogy ez kiatással lenne olyan tagállamokra, amelyeknek nincs bejegyzett élettársi közösséget szabályozó jogszabálya. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Amennyiben nincs további hozzászólási igény, akkor térjünk át a következő nagy témánkra, nem elkezik senki? De Azt Asszonyom, önnyi a szó. Kérem, mutatkozzék be. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon izgalmas konferenciának vagyunk a jelenlevői. Én európai állampolgár vagyok, fizikus és informatikus. Egy példával szeretnék szolgálni, amely úgy vélem, hogy nagyon jól illusztrálja a most tárgyalt témát. Miről is van szó? Egy gyermekről. Egy német gyermekről, akinek az apja egy másik európai országban él, például Belgiumban. Hogyan is történik az elismerése Tegyük fel, hogy születik egy döntés egy német bíróságon, ott megszületik a határozatot, és meghozzák a határozatot, elküldik Belgiumba. Nos, ezt a határozatot mikor ismerik el Belgiumban? Belgium lefolytatja az eljárást, és mindaddig, ameddig meg nem történik az egész folyamat és a kifizetés, addig eltelik két év. Na most, az időközben a gyermek apjának fizetnie kell a gyermek tartásdíját, bármely európai országról is legyen szó, ahol éppen élnek. És milyen lehetőség van arra, hogy elérjük azt, hogy a tartási fizetése az gyorsan valósulhasson meg? Wir haben ja dazu die Ezzel kapcsolatban van egy gyermektartási rendelet, és ebben az áll, hogy minden tagállam köteles egy központi helyet létrehozni, hogy általában az eltartandó gyerekanyának segítsenek. Tudjuk, hogy Németországban már régóta létezik ez a hely, ez a hatóság. Németországból még nem kaptam panaszt arra vonatkozólag, hogy ez nem működik, hiszen tudtuk azt a problémát, hogy az a szülő, amelynél, amelyiknél a gyere, az eltartott gyermek él, az nem hagyhatja egyedül a gyerekét, és ezért eh, nem tudja határokon átnyúlóan érvényesíteni eh, a jogait, és ezért jött létre minden egyes tagállamban egy ilyen hely, és ennek a feladata az, hogy a hatóságok között egy gyors megoldást eh, találjon, két évig, ha két évig tart valami, ezt most hallom először, a probléma az az, hogy a gyerektartási rendelet nem, nem ebben a jogalkotási ciklusban lett elfogadva, hanem még az előzőben. A gyerektartási rendelet mellett az a, a anyagi, jogi, gyerek, a házassági rendelet átmegy, akkor tényleg a teljes családi jogi területet sikerül majd szabályoznunk. De természetesen a konkrét esetben előfordulhat az, hogy vannak gondok, lehet, hogy azért, mert teljesen új ez a dolog, mint nem teljes mértékben lépett ez életbe, és általában úgy szokott az lenni, hogy a tagállamok nem igazán gyorsan hajtják végre, amit mi persze sajnálatosnak tartunk. Merci de ces précisions. Köszönöm szépen ezen pontosításokat. Következik most pedig a következő témánk. Ez is egy nagyon érzékeny témakör. A béranyaságról van szó. Hagyja meg a szót egyből Laurence Brune asszonynak, aki egy összehasonlító tanulmányt fog minket, fog minket megismerteti, meg ott van ön. Nos, hát akkor ön a szó, asszonyom. Kérem, kapcsolja be a gombot. Euh, je vais vous présenter euh, le euh, rapport, Nos, egy időközi jelentést szeretnék ismertetni önökkel, mégpedig egy európai parlamenti felkérés alapján született ez a tanulmány, és egy összehasonlító tanulmány elkészítésre került. Ennek keretében sor a bérhagyaságról. Módszertani szempontból szeretném önökkel elmondani, önökkel ismertetni azt, hogy 18-an vagyunk, alapvetően jogászok, akik tevékenysége a London School Economics irányításával történik, London School of Economics Enterprise a pontos név, ez idáig körülbelül arra jutottunk, hogy feldolgoztuk az összes európai ország joggyakorlatát és jogi eszközeit, törvényét, jogszabályokat, és hát, mint vagy láthatják, hát nagy tevékenység van mögöttünk, és hát ezt te is, is összefogni. Kiki olvassa persze a sajtót és minden európai ország, de nem csak az európai országok szembesülnek a béranyaság kérdéskörével, főként azóta, amióta ez a témakör nemzetközivé vált, és azóta, amióta a Seril házastársak úgy döntöttek, hogy másút, mint saját országukban kívánják a béragyaságot igénybe venni, mert hogy a saját országokban erre nincs lehetőség, vagy rosszul szervezett ez a lehetőség. Adatokkal, pontos számadatokkal, számszerű adatokkal nem rendelkezünk. Ez az első dolog, amelyet meg tudunk állapítani a tanulmányunk készítése során. Nagyon nehéz konkrét adatokhoz jutnunk. 500-600 gyerekről szól a szakirodalom, ennyi született volna világviszonylatban, fele ezeknek az Egyesült Államokban, az 50 másik szálladék pedig Indiában, de Ukrajna is szóba jött a e tekintetben. Úgy vélem mindezen által, hogy ezek az adatok nem fedik teljes egészében le a valóságot, milyen akadályokkal szembesülünk akkor, amikor béranyaságról beszélünk? Azzal, hogy nem állnak rendelkezésünkre a konkrét adatok, mert hogy az érintett házaspárok áthatolnak a határokon, eltávoznak saját országukból, és éppen ezért a saját igazságszolgáltási minisztériumok nem szolgálhat adatokkal. Miért? Azért, mert a külföldön született gyermekeknek az örökkönyvi bejegyzését nem igénylik az érintett szülők a saját országokban. Tehát gyakorlatilag itt törvényen kívül ex lex jönnek létre, vagy születtek meg ezek a gyerekek, és gyakorlatilag ugye külföldi anyakönyvi bejegyzésre kerülnek, is a saját országukban, mármint a szülők országában nem kerül bejegyzésre a gyerek. Ez az egyik oka annak, hogy láthatatlan tevékenységgel van dolguk. A másik dolog, ami a láthatatlanságot eredményezi a következő. Nagyon sok konzulátus és agyakönyvi hivatal, hogy úgy mondjam, jó hiszeműen lép fel, de adott esetben akár cinkosan is, és regisztrálják, úgy regisztrálják az anyakönyvi kivonatát a külföldön született gyereknek, mint hogyha a szülők, a sterilasszony például, a édesanyja, valóban a gyermeket úgy szülte volna meg, hogy ennek ilyen szempontból nincsen különösebb következménye. Spanyolországban észleltük ezt többek között. Ott észleltük azt, hogy nagyon hosszan nagyon elnézőek voltak az anyagkönyvi szolgálatok, Spanyolországban tehát, és nagyon könnyű úton a Spanyolországon kívül született gyermekeket bejegyezték, mint hogyha Spanyolországban születtek volna, és ebből adódóan itt a statisztikák hát torzak, és akár elszaladnak, például Kaliforniában észleljük ezt, ahol nagyon sok spanyol gyerek született ugyanakkor. És tehát egy olyan közvetett hatásról van itt szó, amely nem teszi lehetővé azt, hogy átlássuk, hogy hol született, hogy született a gyerek, és a szülésre hol került sor. A dolgok persze időközben felgyorsultak, mégpedig azóta, amióta több ország az azonos nemű pároknak a hivatalosát tételét elvégezték, akár, akár pártnerségi, illetási közösségek formájában, akár más formákban, és ennek következtében sok férfi pár gyermeket is kívánt magának, és igénybe vette a béranyaságot. E tekintetben is Spanyolországot tudom említeni, ahol több homoszexuális pár Kaliforniában vagy másút vette igénybe a béranyasági szolgáltatást, és tulajdonképpen láthatatlanul eltűntek ezek a gyermekszületések, nem jelennek meg az anyakönyvi kivonatokban. No, mindez jól jelzi, hogy mi is történik az azonos nemű párok esetében, ami persze ez a jelenség előbozdítja a jogot is, és például a francia AFP, a francia hírügynökségnek az információja szerint, és ez megjelent a Le Monde hasábjain is, több olyan országban, ahol most már rend, különböző szabályok születtek egyes országokban, ahol megtiltották a homoszexuális pároknak a béragyaság igénybe vételét, nem tudom, hogy ez pontosan milyen típusú szabály, irányelv, vagy pedig rendeleti formát ölt, de ez a jelenség minden esetre bekövetkezett. No, ez tehát a keret. Ebből kiindulva a tanulmányokat elkészítettük, két nagy részből ez a tanulmány, szociológiai adatokat vettünk figyelembe, megpróbáltunk információkat bejönni klinikákból, olyan, olyan, eljár, olyan ö, ö, helyekről, mint például Görögország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Hollandia, ahol a béranyaságnak helyet adnak, és a tanulmányunk szociológiai jelleggel, persze itt minőségi mutatókra is kitérünk, lehetővé teszi azt, hogy átlássuk jobban ezt a kérdéskört, egy másik részben pedig, pedig egyéb társadalmi szempontokat vizsgálunk meg. A tét persze világos, azt hiszem, mindannyiunk számára, Alapvetően arról van szó, hogy hogyan lehet a kihordó anyának a szabadságát és a védelmét biztosítani, hogyan lehet az egészségügyi ellátását biztosítani mind az anyának, mind pedig a gyermeknek, ennek pedig rendkívül nagy hatása van a pénzügyi szempontokra. Tudni kell azt is, hogy nagyon-nagyon jelentős eltérések vannak az árak között. 7500 eurónyiról van szó például, van ez a költség a dolognak, például Hollandiában, de akár 50 ezer euróig terjedhet ez a költség például Görögországban. Itt tartunk tehát most, és nyilvánvalóan jogilag áttekinteni a helyzetet, ez nem egy kis dió, de mindenképpen most már pontosabb adatokra is szükség van néhány országgal tudtunk csak foglalkozni, a legrelevánsabb európai országokkal, nyilvánvalóan nem tudtunk kitenni mindegyik országra. A minden esetre a tanulmányunkban majd szerepel egy táblázat, amely kitér mindegyik országra, de ugyanakkor a tanulmány néhány országra fog koncentrálni, a relevánsabb országokra, azért, mert ott már vannak a jogi keretek, vagy pedig éppen a, hogy úgy mondjam, a törvénykezés készül a szülése, hogy így mondjam, ha megengedik ezt a képhasználatot ebben a témakörben, de hát még alakulóban vannak a jogszabályok. Mindez oda is vezetett, hogy majd egy szép napon talán egy közös modellt lehet majd felkínálni a béranyaságra, de azt hiszem ez a kitekintés arra is szolgálat, hogy lássuk, hogy a különböző országok hogyan járnak el. Görögországban például egy olyan rendszert alakít ki, amely a dél-afrikai emlékeztet, tehát egy olyan jogi keretet alakította ki, amely ö, ahhoz közelít, nagyon teljes körű a jogi szempontoknak a figyelembe vétele, és arra is gondoltunk a tanulmánykészítésénél, hogy kitekintsünk Európából más irányba is, ezáltal serkedjük ugyanakkor az európai jogalkotást is. Kitekintettük így módon például az orosz jogalkotási eszközökre, amely, ha akár úgy is tűnhet, mint a, a másik szélsőségi ponton elterjedt modell, ahol nincsen pénzügyi kompenzáció e tekintetben, tehát akkor, amikor béranyaságra kerül sor. Aztán nyilván kitérünk arra, hogy milyen nagyon liberális megoldások léteznek, hol vannak nagyon-nagyon nyitott megoldások, mint például akár Illinois államban, akár Kaliforniában, az Egyesült Államokban. még a rendelkezésemre álló időkereten belül, azt tudom elmondani az európai országokról, hogy Görögországon kívül egyetlen más EU-s ország nem tervezte azt, hogy teljes jogi keretet alakít ki a béranyaságra. Amikor teljes jogi keretről beszélek, akkor arra gondoltam, hogy egy olyan rendszer működjön, amelynek a keretében egy, a bíróság jár el, és eng, ad ö, engedélyezést a mesterséges megtermékenyítésre is, és így tovább. És egy teljes olyan rendszer áll fel, amely biztosítja ö, az, ö, az a szülőknek a védettségét, és amely természetesen jogi szempontból a legnagyobb tétet jelent akkor, amikor gyermekvállalásról beszélünk. De ott van az orvosi szempont is, e tekintetben guideline-ok, illetve a legjobb gyakorlatnak az elterjesztése. Az etikai kódex segítheti a béranyaságot, és e tekintetben is a végső formája a jelentésünkig fog majd hangsúlyosan térni arra, ami Hollandiában, illetve Belgiumban zajlik. Görögországot kivéve azt látjuk, hogy az összes egyéb országban egy hiátus létezik a jogi rendszerben, illetve a gyermek elismerése tekintetében, és ebből adódóan a bíróságoknak van hatalmas szerepe, mint hogy a bíróságoknak adatik meg feladatként, hogy eldöntsék azt, hogy a gyermeket mely párhoz fognák, és hogyan fogják az adott párhoz jogi viszonyjal kötni, és adott esetben még a különböző jogviszonyokat szabályozniuk is kell a tekintetben, hogy ki volt a kihordó anya, és ki lesz a természetes annál túl az örökbe fogadó anya. Na most azt látjuk, hogy Belgiumban is, de Romániában is rendkívüli módon törekednek arra a bíróságok arra, hogy akár elmennek odáig a gyermekek védelméből, tehát ez az alapszempont, tehát elmennek a gyermekek védelme céljából odáig, hogy mindent megtegyenek azért, hogy megkérdőjelezhetetlen jogviszony alakuljon ki a gyermek és az örökbe fogadó gyer- szülői között. Akkor, amikor a nők a szülésre egy másik országban kerítenek sort. Akkor, amikor ö, egyéb tétek is ö, ö, szóba jönnek, mint például a közrendnek a kérdése, vagy pedig a biztonságnak a kérdése, nagyon szigorúan, még szigorúbban járnak el a bíróság. Mihez felmerül a gyermekkereskedelemnek a veszélye, a gyermekekkel való abúzusnak a veszélye, akkor a bíróságok rendkívül szigorúan lépnek fel, és büntető szankciókat hoznak, pénzbírságokat, nem feltétlenül nagyon magas összegűeket, de mégis ilyen módon kívánják visszavetni a gyermekkereskedelmet, amelynek a keretében értékesít veszítették volna, eladták volna a gyermekeiket egy steril házaspárnak. E tekintetben figyelembe kell venni a vízumoknak az alkalmazását, és ez is adott esetben fenntartásokat idéz elő, például Németország a különböző úti dokumányokat nem szívesen bocsátja ki, Franciaországban is máskülönben a joggyakorlat sok bizonytalanságot mutat, míg más országokban viszont a dolgok gördülékegyebben működtek. Ami a polgári jogi eljárásokat illeti. Azt látjuk, hogy ö, ö, egy igazi megkönnyítése folyik a jogalkalmazásnak, a jogszabályok alkalmazásának minden országban, és ezáltal az apához való kötés, mármint a a, a biológiai apához, mert hogy ez mindig a szándékolt apa, a biológia apa is sokkal nagyobb a megkönnyítési megoldásoknak az alkalmazása, mint más történet. Tehát ezt vagy hivatalos okmányoknak a formájában végzik, vagy pedig olyan formában, amelyek, ha nem is azt mondom, hogy minden esetben, de legalábbis 90 esetben a az apa a szándékát el tudja ismertetni a az adott jogviszonyban a gyermekéhez, ezt láttuk Belgiumban is, Hollandiában is, ez a lehetőség mindig is ö, elismert. Viszont, viszont ezzel szemben azt észleljük, hogy szinte valamennyi európai országban ö, az anyaságot e tekintetben meg akadályozzák, vagy blokkolják, tehát ö, a, ugye az asszony, az anya személye mindig biztos e tekintetben, ahogy ezt mondani szokták, és az anyakönyvi kivonat ugye jól jelzi azt, hogy ki kívánja a gyermeket örökbe fogadni, és e tekintetben a nemzeti jogot figyelembe veszik a tekintetben, ki a biológiai, illetve ki az, akihez kötődik majd jogviszony keretében a gyermek. Nos, ennek a biztosítása, mármint ennek a kötődésnek a biztosítása minden országban messze menően biztosított. Ahol hiátusok vannak, ott a bíróság lép fel, és a gyermeknek a státuszával kapcsolatosan Ausztriát is Romániát tudom idézni, ahol a polgárjogi bíró, bíró jár el, és itt azt látjuk, hogy nagyon innovatív módon lépett fel az osztrák alkotmánybíróság. A külföldi anyakönyvi kivonatot el kell ismerni így. Ausztriában így, Romániában is, és ezáltal egyértelmű a gyermek-szülő viszony, és úgy látjuk, hogy e tekintetben a bíróság gyakorlata kifejezen, kifejezetten ösztönző jellegű, és ha lassú is, de mégis egyértelmű az, hogy a görög modell irányába haladnak az országok előre. Félidőben milyen következtetéseket lehet levonni, illetve egyáltalán van-e ilyenre lehetőség? Mi derül ki egy első áttekintésből? Az első dolog, ami kiderül, az az, hogy a bíróságok mindig szigorúan vizsgálják azt, hogy volt-e pénz az egész tranzakcióban, vagy sem, ember vagy gyermekkereskedelme sor került-e, vagy sem, és nem szabad, hogy egy olyan jóról legyen szó a gyermek esetében, amely egy fogyasztási javként szerepel a tranzakcióban. Gondolkodunk tehát az egész témakörön, és többek között azt a kérdést tesszük fel, hogy az európai szabályok milyen újdonságot hozhatnak, miben miben lehetnek igénybe vehetők, még itt a gondolkodásunk elején vagy, de még tartunk, de mégis azt mondhatjuk már most, hogy azok az európai jogszabályok, amelyek elősegítik a mobilitást, akár orvosi ellátás tekintetében, és amelyek azt segítik elő, hogy olyan olyan kezelésben vegyen részt az érintett fél, amelyhez nem jut hozzá a saját országában. Nos, ezek a fellépések, ezek a fajta mobilitási megnyilvánulás mind-mind kapcsolódhatnak a béranyasághoz, és ez a mobilitási szabadság az európai térségben a steril házaspárok esetében, ami lehetővé teszi például azt, hogy Görögországba menjenek el a béranyaság igénybevételevez mindenképpen olyan téma, amelyet napirenden kell tartanunk. Nagyon kevés nemzeti jogalkotási eszköz létezik, amely rendelkezne mindezekről, csak Görögországot lehet említeni, illetve részlegesen nagy-Britániát. Nos, ahol ilyen létezik, ott arra törekedtek, hogy akár állampolgársági, akár tartózkodási helyi záradékok szerepeljenek az eljárásban, tehát mind Görögország esetében, mind pedig Nagy-Britannia esetében a béranyaságról ilyen módon is rendelkeznek. Tehát arra törekednek az országok, a liberálisabb országok, a többiekhez képest, tehát arra törekednek, hogy a jogalkotási eszközeikkel is kezeljék ezen kérdéseket. De ezzel együtt azt mondanám, hogy még csak itt tartunk, még nem tudunk különböző ajánlásokat tenni a gyermekek jogállását tekintetében sem, mert hogy a bíróságok egyelőre még, hogy úgy mondjam, a barkácsoknak a szintjén dolgoznak, tehát próbálkoznak, de még a gyermekeknek a jogállása rendkívül instabil és igazi jogbizonytalanság létezik e területen, azt mondhatom, és talán azt mondhatom, hogy az írhatóságok és bíróságok valóban joggal aggódnak, és úgy gondolom, hogy a béranyaság tekintetében nagyon sok, sőt, tennivalónk van, sőt azt mondanám, hogy minden még nyitott előttünk még. Elnök, nagyon szépen köszönöm, valóban ez nagyon izgalmas kérdéskör volt, és egyből a teremhez fordulok, és kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Ah, pardon. allez monsieur, vous présentez. Bocsásson, uram, nem vettem észre. Kérem, mutatkozzék be. Tack så mycket. Jag heter Jonas Gunnarsson, är eh, riksdagsledamot. Jonas Grüssen vagyok, köszönöm szépen. A svéd nemzeti parlament képviselője vagyok. Úgy gondolom, hogy kiváló előadást hallottuk, és szeretnék ezért köszönetet mondani, mert nagyon jól rámutatott a dolog lényegére, arra, hogy mi a probléma. Társadalmaink Európában változnak, az attitűdök változnak, a melegek megítélése javul, és most már lehetősége van a melegeknek is, hogy családjuk legyen. Ezért egyre nagyobb a kereslet a béranyák iránt. Óriási kereslet van. A legtöbb európai tagállam lehetővé teszi illetve sok európai tagállam lehetővé teszi az azonos nemű párok által való örökbefogadást, és ez jó dolog. Láthattuk, hogy az azonos nemű eh, párok is szülővé válhatnak, és nagyon jól eh, betöltik ezt a eh, szerepüket. Nagyon gyakran az örökbefogadás mégsem valósult meg a jogi lehetőség ellenére. Nyilván a béranyaság esetében mérlegelni kell, hogy milyen más utak vannak, mivel lehet segíteni az embereknek, hogy a gyermekvállalás iránti vágyuk teljesüljön akik körökbe akarnak fogadni, de jogi akadályokba ütköznek, bár jogilag ez lehetőség, időnként gyakorlati akadályok vannak, lehetővé kell tenni ezen emberek számára, hogy családot alapíthassanak. A leszbikus párok esetében Svédországban láthattuk, hogy az inszemináció problémát okoz, hogyha nem Svédországban történik. hogyha a svéd egészségügyi rendszerben történik, akkor kevésbé lenne ez problémás. Dániában eléggé kézenfekvő természetes dolognak tekintik ezt. Az anyaság fontos dolog, el kell ezt ismerni. A Fontos, hogy a az élettársak mindegyike elfogadja a gyermeket, és ezt elő kell segíteni a jog révén, és segíteni kell a béranyaságot, hogy mindenkinek lehessen gyereke. Köszönöm. Kérje valaki más a szót? Tessék, ott az úr. Köszönöm szépen, elnök asszony a Paris mondják, Assas Egyetemtől jöttem, Loren asszonynak megköszönöm az előadását. Azon gondolkodtam, hogy nem rejtettek véka alá szándékosan egy kérdést, nevezetesen azt, hogy mennyire elfogadható önmagában a béranyasság. És ez a kérdés felvetés azt hiszem önmagában is nagyon fontos. Léteznek a különböző civil szervezetek, létezik az Európai Uniónak a, a különböző fellépése, és a mesterséges megtermékenyítésnek a kérdés körét hoznám itt fel, amely mire szolgál? Egyszerűen orvosi problémák megoldására, vagy pedig ennél többre is, akár odáig mentve, mint hogy a svéd képviselő kollega beszélt erről, hogy eleget tegyünk olyan kielégítsük mondjuk olyan szülői igényeknek, akik nem orvosi okok miatt nem jutnak gyermekhez. Lehet itt a homoszexuális párokra gondolni, de lehet olyan hölgyekre, asszonyokra is gondolni, vagy nőkre gondolni, akiknek már az életkora nem teszi lehetővé, hogy természetes úton szüljenek, és ezért veszik igénybe a béranyaságot. A kérdésem, nem lenne szükség arra, hogy mindezen gondolkodva végig nézzük azt is, hogy nem lenne szükséges egy európai projekt, amelynek a keretében megnyilvánulnak a civil szervezetek is, többek között az európai civil szervezetek, és azt hiszem ez segíthetné elő azt, hogy létrejön egy igazi civil társadalom az európai keretben, és ez mozgosíthatná a civil európai mozgalmakat is, és e tekintetben reális-e, illetve lehetséges-e az, hogy európai szintű szabályok alakuljanak ki. Köszönöm szépen. Elnök, Brony asszony, ön a szó, hogy válaszoljon. Egyszerre válaszolnék mindkét kérdésre, mert hogy közös vonásokat is mutatnak. A béranyaság, mint olyan. A mesterséges megtermékenyítésnek egyik alternatívája? Tulajdonképpen ezzel nem foglalkoztunk. Mégpedig azért nem foglalkoztunk, mert nem erre kaptunk megbízást, és semmiképpen sem szeretnénk a jogalkotó helyébe lépni. Sem az európai jogalkotó szerepét nem kívánjuk eljátszani, sem pedig a nemzeti jogalkotóét sem minden országban ugyanakkor léteznek törvények és jogszabályok, ezt láthatjuk akkor, amikor áttekintjük ezen szabályokat, illetve a jogítélkezési gyakorlatot, és ebből kiderül az, hogy mennyire ö, rendezett a jogi státusza a gyermeknek. Erre kaptunk, ennek a vizsgálatára kaptunk felkérést a parlamenti eljárásban. Most ezen felül persze ott vannak a konkrét kérdések is a gyermek sorsával kapcsolatosan, és ennek keretében, ha vizsgálódunk, azt látjuk, hogy a bíróságok eljárnak, és akár, akár ö, kezdeményező és ö, ki, nagy kihatású lehet is az általuk alakított joggyakorlat. De természetesen szükség van arra is, hogy a civil társadalmat bevonjuk a gondolkodási folyamatba. Franciaországban ö, valóban ez sok mindenkit mozgosított, és a francia törvények elő is írják azt 2011 óta, hogy a civil szervezeteknek a véleményét meghallgassa a jogalkodó. Nos, ami pedig a béranyaságot illeti más szempontból, mint hogy ez felmerült a kérdésekben, és e tekintetben ugye a kérdésekben hallottuk azt, hogy ö, vajon ö, gyakorlatilag a béranyaság nem lett még, még elterjedtebb azóta, hogy a szomoszexuális párok is igénybe veszik ezt, vagy legalábbis hogy igénybe merik venni ezt ö, a béranyaságot. Ö, és ö, nem kellene például külön gondolkodni az örökbefogadásról és a béranyaságról azt mondanám, hogy a örökbefogadásra rengeteg, de rengeteg tanulmány készült. És hát ugye a probléma az, hogy nincs elég örökbefogadható gyerek. 30 ezer olyan pár él Franciaországban, akik nem jutnak gyermekhez, csak 1500 jutott a tavalyi évben gyermekhez. Na most voltak olyan évek, amikor még kevesebb. Nagyon ö, ö, érdekes ö, mindenképpen itt ö, a ö, két dolog, de hát ö, ugye a örökbefogadáshoz arra van szükség, hogy legyen gyermek is, már pedig egyre kevesebb gyermek fogadható örökbe, tehát azon országok, melyek idézőjelben gyermek szállító országok voltak, ugye, idézőjelben mondom, még egyszer hangsúlyozom, nos, most már nem gyakorolják ezt, és inkább megőrzik saját gyermekeiket, tehát gyermekhiány van, hogy úgy mondjam, és azt is látjuk, hogy az örökbe fogadható gyermekek odaítélésére nagyon gyakran nem a homoszexuális pároknak ítélik meg a gyermekeket. De e ajánlom, hogy vizsgálják a joggyakorlatokat, amelyeket a bíróságok alakítanak. Ami pedig a mesterséges megtermékenyítést illeti, jól látható az, hogyha nem gondolkodunk párhuzamosan mindezzel a béranyaságról, akkor nem tudjuk kezelni a legitimációját ennek a megoldásnak, és egyre nagyobb lesz a diszkrimináció a nők és a férfiak hátrányos megkülönböztetése, amennyiben például akár Spanyolország, Svédország, Hollandia, meg más országok is lehetővé teszik azt, hogy a mesterséges megtermékenyést igénybe vegyék, azok olyan országok, ahol nem kínálnak semmit a homoszexuális pároknak, a férfiaknak, úgy értem, és azt látjuk, hogy egyre elterjedtebb a mesterséges megtermékenyés termékenyítési eljárás, miközben ott vannak az egyéb megoldások az azonos nemű párok eset, párok tekintetében, és azt hiszem nagyon nehéz elére lépni úgy, hogy ne gondolnák végig az országok azt, hogy mit tudnak biztosítani az ő számukra. Nos, az angol jog tekintetben azt hiszem, hogy nagyon érdekes. Megnyitották a különböző nemű pároknak a, a béranyasági lehetőséget, aztán elfogadták azt hiszem 2006-ban az egynemű pároknak a kategóriát, és aztán biztosították, ha jól tudom, 2008-ban a béranyaságot az azonos nemű pároknak. Nem tudom, hogy minden kérdésükre válaszoltam-e, de erre törekedtem. Elnök, nagyon szépen köszönjük ezt a hozzászólást, és most pedig térjünk át a következő napi rendi pontunkra, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése a témánk. Itt most és az Európai Parlament részéről csak egy hozzá szólunk lesz a Júri Szakbizottságtól, Melstrom asszony nevében, megkérnek, hogy gyere ide. Utána pedig meghallgatjuk Carlos de Melo Marinho-t, aki a Lisszaboni felleviteli bíróság bírája. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Eh, hadd kezdjem azzal, hogy eh, kimentem eh, Párvanova asszonyt, illetve López Isturiz eh, White eh, urat, akik eh, szerettek volna itt lenni, de sajnos le kellett mondaniuk a részvételüket betegség miatt. Én viszont nagy örömmel vagyok itt, és nagyon nagy örömmel folytatok vitát önökkel erről a rendkívül fontos jogszabályi, szabályzási témáról, a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről, elismeréséről. Pedig nem olyan vonzóan hangzik ez a téma. Ennek ellenére rendkívül fontos, igen nagy a jelentősége az európai állampolgárok számára véleményem szerint. Az áldozat jogok továbbra is nagyon fontos, hogy védelmet élvezzenek állampolgárságuk, illetve a bűncselekmény elkövetésének helyszínétől függetlenül az Európai Unió egész területén. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a javaslat az európai védelmi határozatból ered, ami eredetileg az összes védelmi intézkedésre kiterjedt volna, amelyek léteznek a tagállamokban, attól függetlenül, hogy milyen eljárásról van szó, tehát polgári vagy büntető eljárásban hozták őket a tagállamok közül többben a közigazgatás, illetve polgári jog alapján hoznak ilyen határozatokat, nem büntető eljárásban. Így a e, polgári védelmi határozatra külön eljárást alakítottak végül ki. A két eszköz kombinációja, a polgári és a büntető védelmi határozaté lehetővé teszi, hogy e, ezek az emberek szabadon és biztonságban utazhassanak bárhova az Európai Unióban, ahogy a szerződésünk harmadik cikke azt lehetővé teszi. A fő célkitűzés az volt, hogy gyors és egyszerű legyen az elismerés, és adott esetben a végrehajtása is a védelmi végzéseknek, határozatoknak több kulcsfontosságú módosítót nyújtottunk mi be a bizottság eredeti javaslatához, például abból a célból, hogy egy másik tagállam által foganatosított védelmi határozatot automatikusan elismerjenek, anélkül, hogy külön igazolást küldene a tagállam. Ez javítja a potenciális sértettek biztonságát, illetve ezáltal gondoskodni lehet arról, hogy bárhol, bármikor utaznak is a többi tagállamban védelmet élvezenek. Javasoltuk azt is, hogy EU szerte Eh, adatbázis jön létre a eh, védelmi határozatokról, illetve a kiadott eh, tanúsítványokról. Ez a nemzeti hatóságok számára gyors hozzáférést biztosítana az információkhoz, és biztosítaná a gyors, hatékony határon túlnyúló védelmet a potenciális fenyegetéssel szemben. A védelmet élvező személyek közül azok, akik az adott elismerési eljárás nyelvét nem beszélik, fordításban is kell, hogy, illetve tolmácsolásban kell, hogy részesüljenek. Minden információt és segítségnyújtást úgy kell megadni a védett személyeknek, hogy az összhangban legyen a személyes, egyéni érdekeikkel, szükségleteikkel, és érthető legyen. Annak érdekében, hogy az administratív intézkedéseket tovább egyszerűsítsük, egy standard, többnyelvű formátumot is bevezetünk a tanúsításra, ami meggyorsítja majd az elismerést. Szóval úgy gondolom, hogy a jogi szakbizottsági kollégák hiányában most át is adom majd a szót Carlos de Melo Marinho úrnak, a Lisszaboni Fellebiteli Bíróság bírájának, de hadd tájékoztassam önöket mindenek előtt arról, hogy pillanatnyilag a második trialógusra, háromoldalú egyeztetésre készülünk a tanácssal és a bizottsággal ebben a témakörben, és abban bízunk, hogy első olvasat gyakorlatban sikerül majd a jogszabályt elfogadni, ez lenne a prioritásunk. A javaslat részleteivel kapcsolatban természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, Cecilia. Mindjárt meg is adom a szót a bíró úrnak. Afternoon. It's a pleasure to be here. Jó napot kívánok, nagy öröm, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a meghívást. Biztos vagyok benne, hogy ez egy igenis nagyon vonzó eh, rendelet lesz. Eh, nagyon nagy szükség eh, van rá, ugyanis az állampolgárok nagyon komoly szükségletét elégítjük ki Amikor a rendeletet először olvastam, eh, Lekó jutott eszembe, 2003. Eh, szeptemberre Olaszországban. Olaszország eh, igazságügyi minisztere illetve Vitorino igazságügyi biztos Legóba mentek, hogy bemutassák az új szabályozást Eh, amiről azt mondták, hogy az véget vet majd a gyermek rablásoknak Európában. Sajnos eh, eh, a szabályozás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. a 2003-as Brüsszel 2B rendeletről van szó, és ahogy gyakran előfordul, két konkrét esetben a láthatási jog és a gyermek rablás esetében foglalkozott csak a problémákkal. Az Európai Unió az amszterdámi szerződés szellemében a közösség a szolgáltatási térséget igyekezett kialakítani. Következett az európai végrehajtási határozat, meg a behajtási határozat, egy sor rendelet táplálkozott ebből az inspirációból hogyha a bérek közötti kommunikáció közvetlenül megvalósult volna, akkor tényleg létrejött volna az igazságszolgáltatás közös térsége. Ez a rendelet egy olyan eh, hiányt tölt be, amely egyértelművé eh, vált. Nagyon fontos, hogy az elismerés eh, az ítéletek elismerése kiterjedjen a sértettek az áldozatok védelmére, a polgári területre is egyértelmű, hogy csak horizontális szabályrendszerrel tudjuk elérni azt a konkrét célkitűzést, hogy a védelmi intézkedésben részesülő emberek utazhassanak különben ők helyhez kötve maradnának. lehetőséget ad a rendelettervezet az embereknek arra, hogy utazhassanak annak ellenére, hogy fenyegetés éri őket, fenyegetve élnek az effektív, hatékony, határon túlnyúló védelem a jogi eljárásokra is kihathat, ugyanis szabad és megfelelő joggyakorlás biztosít az eljárások vonatkozásában, erőteljes bűnmegelőzési hatása is van, illetve járulékos hatásként a bizonyítékok beszerzését is megkönnyíti. Hát, hogyha nem is vonzó, mindenképpen alapvető fontosságú ez a javaslat. A polgári intézkedések is haszonnal szolgálnak ezen a téren ugyanis gyors, kevésbé bürokratikus eljárásokat jelentenek, és nagyobb autonómiát a polgári eh, bíróságok, eh, amikor eh, mm, megtiltják egy állampolgár számára, hogy bizonyos tevékenységet végeznek, hogy valamilyen térségbe beutazzanak, bizonyos magatartásoktól való tartózkodást írnak elő. Az elvégzett tanulmány ami a dokumentum előkészítését megelőzte, bemutatta, hogy nagyon sok tagállamban már vannak polgári területen védelmi határozatra, intézkedésre lehetőségek fontos volt, hogy a e polgári védelmi intézkedések határon túlnyúló módon is alkalmazásra kerülhessenek. A rendelettervezet a 2011-ben bemutatott több kezdeményezés sorába illik, a sértettek áldozatok jogainak erősítését illetően áldozati vagy sértetti jogok minimális előírásai, úti terv etéren, konkrétan a büntető eljárás vonatkozásában. Ezt egészíti ki a javaslat, hiszen van egy fennmaradó része a problémának, egyes polgári eh, bíróságok belső védelmi határozatokat hoznak. Nagyon fontos, hogy ezek a polgári eh, védelmi intézkedések exportálhatóak legyenek, hogyha az adott személy külföldre utazik. Célkitűzések. A fő célkitűzése eh, ennek a tervezett jogszabálynak az, hogy megóv óvja a drága és időigényes eljárásoktól az embereket, az állampolgárokat. Itt az idő alapvető fontosságú. Olyan sértettekről beszélünk, akik ellen bármikor bűncselekményt követhetnek el ilyen fenyegetés alatt élnek, ezért nagyon fontos, hogy időt takarítsunk meg. Hogyan is takarít eh, meg ez a javaslat időt, és hogyan eh, kerülünk vissza lágóba. Eh, nos, a tanúsítvány olyan, mint az euró, szabadon mozoghat, és megkönnyíti a bírósági határozatok bárhol való érvényre jutatását Európában és azonnali védelmet biztosít a sértett számára mindenütt. Ez alapvető fontosságú. Ez a javaslatnak a lényege, ez, a, ez, a, ez az igazolás, ez a tanúsítás. Egy másik alapvető fontosságú eszköze a javaslatnak az a lehetőség, hogy olyan országokra is ki lehet terjeszteni, amelyekben nem létezik még ilyen intézkedés. Például az én országomban jó rendszer működik, legalábbis a jog szintjén elektronikus karkötőket használnak, alkalmaznak olyan emberek esetében, akik agresszíven léphetnek fel potenciális sértettekkel szemben. Belgiumban nincs ilyen rendszer. Na most ezen igazolás alapján a potenciális sértett hasonló intézkedést kérhet Belgiumban is annak érdekében, hogy az intézkedés végrehajtása megvalósuljon itt is. Persze problémás a dolog, hiszen a valóság nem szimmetrikus Európában. Vannak olyan országok, amelyek még nem reagálnak, még nem adtak választ a sértetti vagy áldozatvédelem szükségletére. nincs még vége a folyamatnak, hiszen garantálnunk kell végeredményben, hogy egész Európában legyen áldozatvédelmi struktúra, az állampolgárok azonos védelemben részesülhessenek mindenütt. Minden esetre ez a javaslat egy alapvető szükségletre ad választ, arra a szükségletre, hogy a határokon túl is érvényesek maradjanak az áldozatokat védő határozatok. Milyen eh, jogi, jogelvet védünk itt? Nos, a mozgásszabadságot, illetve a testi és lelki épséget, amikor ezek veszélybe kerülnek, akkor a jövőbeli rendeletet lehet alkalmazni a probléma megoldására, a védelem érdekében. Nagyon fontos ez, Ugyan ez a logikája a többi rendeletnek is. Az elutasítás alapjait korlátozni kell, hogyha az elvekben egyetértenek a tagállamok akkor az nem elfogadható, hogy belül a tagállam mégse alkalmazza őket. Csak nagyon konkrét, specifikus esetekben határozatok vagy ítéletek ütközése esetén a javaslatban elég jól körülhatárolt helyzetekben vetődik fel a lehetősége annak, hogy az intézkedést ne alkalmazzák valahol. Igen fontos az is, hiszen az időről, a gyorsasságról beszélünk, hogy a formasságokat felszámoljuk. Alapvető fontosságú, hogy megértsük, hogy mennyire fontos, hogy ebben a folyamatban nem szabad lehetőséget adni arra, hogy formaságokat kérjenek a hatóságok. Természetesen az alkalmazás jogát kell, alkalmazás államának jogát kell használni, annak a hatósági rendszerét. Ez jó javaslat. Végül még egy dolgot említenék, a polgári igazságügyi együttműködésből merít ihletet a formanyomtatványok használata, hiszen ez az egységességet is biztosítja, illetve a nyelvi akadályokat is elhárítja. Nagyon fontos ezeknek a formanyomtatványoknak a használata. A tanulmányomban bizonyos kritikus megjegyzéseket is tettem, de általánosságban a javaslat architektúrája nagyon jó, és nem szeretném elrolni ennek a vonzó javaslatnak a képét azzal, hogy a bírálatokról beszélek. Nagyon szépen köszönöm, bíró úr. Láttam, hogy többen jelentkeztek már, de javaslom, hogy nem most, hanem majd ennek a témakörnek a végén adjunk helyet a vitának. Tehát most azt mondanám, hogy hallgassuk meg a következő hozzászólást a felnőttek jogi védelme kérdéskörben, határokon átnyúló kérdéseket fogunk megvizsgálni. Két hozzászólás lesz, nem tudom, hogy megadom a szót. Unfortunately, my, my plane is leaving, so... Sajnos a repülőgépem hamarosan indul, hogyha megengedik, akkor nagyon röviden szeretnék mégis hozzászólni mikrofonon kívüli hozzászólás az elnök részéről. Anne Holmlund, a member of... vagyok, finn parlamenti képviselő, a jogi bizottság eh, elnöke. Toimenpiteisiin rikoksen uhrin aseman parantamiseksi. Mekanismi on suojelumääräys tai lähestymiskielto antaa rikoksen uhrille tai Nagyon szépen köszönöm, hogy szót kaptam. az európai védelmi határozatról beszélünk, és az eltávolításról, amelyet el kell ismerni más tagállamokban. Nagyon fontos rendeletről van szó Finnország szemszögéből, mert hogy a távoltartási határozatot ki lehet bocsátani, anélkül, hogy bármilyen bűncselekmény következett volna be vagy jogszabálysértés. Ha ilyen határozat nem lenne, akkor nem tudnánk a távoltartást biztosítani, most pedig már ez létezik, és egész Európai Unióban ezt alkalmazni tudja. Finnország azt reméli, hogy a tárgyalások tovább folytatódnak, és fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra is, hogy a végrehajtásban van egy gyenge pont, amely meggyengítheti az jogi eszköznek az alkalmazását. Amennyiben egy potenciális áldozatal van dolgunk, nem mindig tudjuk, hogy a határozat hogy alkalmazható a különböző országokban. Nagyon fontos lenne, hogy a határozat alanya pontosan megtudja azt, hogy mely országokban alkalmazandó a védelmi, illetve a határozat, a távoltartásról és azt eredményező határozat. Tehát nagyon fontos lenne tudni, hogy mely országokban fordulhat elő az adott személy, vagy sem. Szeretnénk, hogyha ezzel többet lehetne foglalkozni, és hogy a kérésünk, felvetésünk meghallgatást nyert. Elnök, Köszönöm szépen, és akkor most hallgassuk meg a felnőttek jogai védelmének a kérdését. Kettő előadónk lesz, a Nemzetközi Hágai, Nemzet, a Hágai Nemzetközi Magányjogi Konferencia részéről ezt hozzászólunk. Mind a ketten kívánnak hozzászólni a témához, akkor csak akkor arra kérem, hogy az idejüket azt kettőjük között osszák meg. Member. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt Európai Intézményi résztvevők és tisztelt szakértők, Engedjék meg, hogy közvet mondjak azért, hogy itt lehetünk, és minden lehetőséget megragadunk azért, hogy együttműködjünk önökkel, és ezért köszönjük ezt a lehetőséget. Először is a 2000-es hágai konven- egyezménnyel kezdenék, és a kollégáim majd a 2006-os ENSZ egyezményről is beszélnek a felnőttek védelmét illetőleg. Hogyha kitekintünk, akkor nem is lehetne időszerűbb erről a, az egyezményről beszélnünk. Persze felmerül a kérdés, miközben az időjárásnak a felnőttek védelméhez. Amit nem látunk, az az, hogy nagyon hideg van, egyre hidegebbek a napok, tele van jéggel a járda és hóval, és ez veszélyes az idősek számára. És ahogy öregedünk, ez egy kihívás számunkra. Ami történik az az, hogy az idősek, akik tehetősebbek, azok délre költöznek, ahol sokkal melegebb az idő, tél, víz idején. Elköltöznek, Európán belül elköltöznek, de az is előfordul, hogy Európán kívülre költöznek, hiszen ahogy láthattuk az elmúlt évben a, globa, a a vá- foglalkozók azt látják, hogy egyre hidegebb lesz, és ezért az emberek, az idősebbek Marokkóba és más helyekre költöznek. Van egy jogi eszköz, amely segít az idősöknek, amikor külföldre költöznek, hiszen előfordulhat az, hogy amikor megidősödünk, megöregszünk, akkor e, kevesbé vagyunk cselekvőképesek, és ha ez előfordul, akkor tudnunk kell azt, hogy milyen fajta bíróság lesz illetékes, milyen fajta jogot kell alkalmazni, és hogyan fogják majd végrehajtani és elismerni ezeket az ítéleteket, mert előfordulhat az, hogy valakinek egy kurátorra, egy gyámra van szüksége, akinek majd döntéseket kell hoznia az adott személy helyett, a, megfelelően az igényeinek, és egy vagyonkezelőre is szükség lehet. A felnőttekre vonatkozó egyezmény pontosan ebben segíthet. Az utánunk szóló szakértők majd elmondják talán azt, hogy az egyezmény nem tökéletes, mert bizonyos fogalmakat nem definiáltak megfelelően, viszont a hágai egyezmény kapcsán a fogalom, a definíció hiánya pontosan az erősség az egyezménynek, hiszen a globális világban fel kellett ismerni az, hogy nagyon nehéz meghatározni a ezeket a fogalmakat, de a hágai egyezmény a kölcsös bizalmon és elismerésen alapul. Tehát, hogyha egy bíróhelyzet a saját jog alapján értékel egy gyakorlati helyzetet és egy döntést hoz, hogy itt valóban ö, ö, és meghozza a döntést, akkor bíznunk kell ebben a döntésben, főként akkor, amikor a védelem végrehajtásáról van szó. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy az egy, egy országban hozott ítéleteket elfogadják a másik, vagy végre csak más országokon, országokban is, és a hágai egyezmény pontosan ezt célozza meg, hogy a végrehajtás és az elismerés megtörténjék. Hat fél írta alá az EU-ban ezt az egyezményt, Csehország, ezt, Észtország, Egyesült Királyság, Litvánia, és hét ország írta ezt alá, vagy ők részt vesznek ebben. Volt egy tanácsi határozat, amit elfogadtak, és az, mi azt javasolta, hogy ezek az országok ratifikálják ezt az egyezményt a lehető leghamarabb, és amelyek még nem tették ezt meg, azok is a lehető leggyorsabban tegyék azt meg. Ennek a tanácsi határozatnak a másolatát elküldtük a parlamenti képviselőnek és a szakértőknek. Tehát mindenképpen megvan az igény arra, hogy itt történjék valami az Európai Unión belül is, de a nemzetközi szinten is fontos egy eszköz, amely elérhető az Európai Unión kívül is, hiszen a tehetősebb, idősebbek életük jobb napjait, ami megmaradt, azokat melegebb helyeken szeretnék tölteni. Egy dolgot szeretnék elmondani, miután elvastam uh, Franzman úr uh, dokumentumát, azt láthattuk, hogy valami fontosat kell tennünk, komolyat kell tennünk Európában. Egy európai ügyészség elfogadása nagyon hasznos lehetne. Az egyezményben van lehetőség erre. E, vannak olyan helyek, ahol ez már létezik. Franciaországban is létezik ez. Németországban is, Svájcban is valami hasonló intézmény és Európában is lehetne valami hasonlót létrehozni, hogy ez jöjjön. Egy olyan országból származva, ahol ismere, ismerem ezeket a fajta költözési módokat, Kanád, Kanadából nagyon sokan Arizonába, Floridába költöznek, tehát mindenképpen ez valóság, és ezeket az időseket való betegeket valóban jogilag is védeni kell, és ezzel átadom a szót kollégámnak. Azt kérem, asszonyom, hogy nagyon szigorúan vegye figyelembe az időkeretet, mert már nagy késésben vagyunk. Good afternoon. Annál nem, annál kevesebbet fogok beszélni. Röviden a 2006-os ENSZ egyezményről beszélnék, a fogyatékos, fogyatékkal élők jogairól, illetve a hágai egyezményről. Mint tudják, az ENSZ egyezménye a legfrissebb egyezmény, és a célkitűzése az, hogy az összes emberi jogot és alapvető szabadságjogot az összes fogyatékkal élő ember azonos módon élvezhesse, mint mások. 155 tagállam írta alá, és 107-en már ratifikálták az Európai Unió 2000, az Európai Uniónak minden tagállam aláírta, és 24 tagállama ratifikálta a 2006-os ENSZ egyezményt. A hágai 2000-es egyezmény lehetővé teszi, hogy az ENSZ egyezményben szereplő, a fogyatékkal élőkre vonatkozó bizonyos jogok teljes körűen érvényesülhessenek. A hágai 2000-es egyezmény nagyobb védelmet biztosít határokon túlnyúlóan is a veszélyeztetett személyeknek. A 2006-os ENSZ egyezmény, tehát a 2000-es hágai egyezmény jól egészíti ki. A 18-as cikk a mozgásszabadságot írja elő, a 32-es a nemzetközi együttműködést, egy másik az elismerést, a 3A az autonómiát, illetve a méltó életet, a fogyatékkal élők számára az egészségügyet is előírja, az egészséges életet, ez az egyezmény. A két fontos nemzetközi e, jogeszköz e, szinergiája e, nagyon fontos, ezért a 2000-es egyezményt is érdemes ratifikálni Köszönöm szépen, asszonyom, hogy ilyen tömören szólt, és most rögtön megadom a szót a következő előadónak, Frenston úrnak. Kérem, hogy mutassa be a társaságukat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak ma. Röviden akartam beszélni az Egyesült Királyságbeli gyakorlati tapasztalataimról, és két konklúziót is ismertetnék. A Cselekvő képesség nagyon bonyolult kérdés. Ez nem egy igazi külön jogi kategória, úgyhogy nagyon sok különböző aktus esetében különböző szintű cselekvő képességet írnak elő. Például szerződéskötésre vonatkozóan a szerződéses jog érvényes, az öröklés esetében végrendelet írásának képességét másképpen szabályozzák. A hágai egyezmény rendkívül hasznos kiegészítés ezen a téren a nemzetközi magánjoghoz, a védelmi intézkedésekkel foglalkozik, a hagyományos joghatósági és elismerési szabályokat határozza meg a védelem terén, ugyanakkor szabályokat tartalmaz a képviselet esetében is az Egyesült Királyság és Skócia tehát az Egyesült Királyság Skócia részére már ratifikált az egyezmény, de Anglia és Wales számára sajnos nem. Bizonyos esetekben vizsgálni is kellett az egyezmény hatásait, és megállapíthattuk, hogy igen, hasznosak azok. Filip után én is hadd szóljak arról, hogy a hágai egyezmény, ahogy korábban említették, a közúti balesetek mellett ezen a területen sem kerül az Európai Bíróság által alkalmazásra, pedig nagyon fontos olyan ügyészek felállítása, akik az egész Európai Unióban felléphetnek. Ez pillanatnyilag nagyon nehéz, nagyon bonyolult. Nem igazán lehet um, a meghatalmazás nem érvényesül más tagállamokban nagyon nehéz bizonyítani, hogy adott jogkörök teljesülnek. Ezért arra ösztönzöm a szakbizottságot és a nemzeti parlamenteket, hogy kérem mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a lehető legtagá, legtöbb tagállam ratifikálja ezt az egyezményt. Ez egy rendkívül hasznos egyezmény, vonzónak is lehet hívni. Mm. A rendelettervezetet vizsgálva talán fontos lenne, hogy egész Európára kiterjedő képviseleti jogkör jöjjön létre. Köszönöm szépen. Akkor az utolsó előadás a vita ezen részéhez, ott Fiorini részéről hangzik majd el. Mi legyen a családjog jogalapja? Körülbelül 10 perccel rendelkezik, hogy aztán vitát folytathassunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban megpróbálom ezt a 10 perces keretet betartani. Mindenek előtt köszönetet mondanék a Júli Szakbizottságnak azért, hogy megszervezte ezt a konferenciát. Innét pedig angolul folytatnám. Az Európai Unió családi jogi fejlődés elég érdekes volt, hogy tudjuk, Gondoljunk arra, hogy 2000-ben az egyetlen szabályok csak a gyerektartásra vonatkoztak a brüsszeli egyezmény értelmében. Ma pedig már széleskörű portfólió van, az már említett EU-s családi jogi aspektusokkal kapcsolatban, de az előző szekcióban hallottuk már, vannak olyan jogi területek, amelyeket mindig a nemzeti szabályok hatnak át hogyha a biztonság és igazságosság zónáját szeretnék kiszeresteni, a kérdés az az, hogy mi lehet a jövője a jövőbeli családjogi kezdeményezéseknek. Szeretnék két fő dologra koncentrálni, amelynek két különböző eredménye lehet, és amelyeket fel lehet használni, és amikkel az elmúlt évtizedben is foglalkoztak. Először is el lehet fogadni EU szintű intézkedéseket a az EU működésére szóló szerződés 80 cikkének értelmében. Mindannyian tudjuk, hogy a családok területén ezt egy speciális jogotási folyamatok keresztül teszik meg, minek során a tanács egyhangulag lép fel, konzultálva az Európai Parlamenttel. Ugyanakkor, mivel bizonyos esetekben volt egy passzarál a előfordulhat az, hogy a hagyományos jogalkotási eljárást alkalmazzák. A másik követhető út az az, hogy olyan intézkedéseket fogadnak el, amelyek nem fedik le az Európai Unió teljes területét, de ezeket a tagállamok egy bizonyos száma alkalmazza. Lehetőség nyílik tagállamok egy csoportjának arra, hogy az együttműködés együttműködjenek, és hogyha ez megvalósul az európai családok területén, akkor ezt másik fontos jogalkotási eljárással kell eljárni, kell egy átadaló záradék, ami különbözik a passzarától, amit az előbb említettem, és más a jogi alapja is. Tehát ezeket a megközelítéseket kell figyelembe venni. Először is koncentráljunk a 81-es cikk harmadik bekezdésére. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés kivételes esetben azt mondja, hogy együttdöntési eljárás nem lehet családjogi területen alkalmazni. Mindenki egyetért azzal, hogy a speciális kezelés, amiben a családjog részesül, az magyarázható azzal, hogy nagyon érzékeny, nagyon kényes ez a kérdéskör, és nagyon erősek a nemzeti hagyományok ezen a területen. Ugyanakkor természetesen a konzultációs eljárás is felmerül egy olyan területen, amennyire fontos az európai állampolgárok számára, lehet, hogy sokkal nagyobb mértékben a képviselőket be kell vonni. Ezen kívül a tanácsi egyhangúság akadályozhatja az európai családjog kifejlesztését. Egyrésztről a szavazás során blokkolhatják az intézkedéseket, amelyek egy adott nemzeti érdeket sértenének. Ezt láthattuk bizonyos dossziék esetében. Ezen kívül vannak olyan kompromisszumok, amelyek nem megfelelőek, és ezek ellentétesek lehetnek az adott családjogi intézkedés céljával. Vagyis a 81-es cikk 3-as bekezdésének egyes pontja tulajdonképpen felveti a kérdés, egyáltalán van -e értelme egy ilyenfajta családjog kialakításának. Nem lehet jelenteni inkább az azt, hogy a passzerel megoldást kellene alkalmazni alternatívaként. A 80 egyes cikk kettes pontjának második bekezdése értelmében a családjai kérdések, amelyek határokon átnyúlóak, azokat rendes jogalkotási eljárás keretében kell rendezni, tehát intézményközi meghozásra van szükség, és többségi szavazásra, minősítő többségi szavazásra a tanácsban felmerül a tagállamok felelősségének kérdése egy ilyen e, kényes területen, mint a jog kérdése. Annak alapján elviekben, hogy az Európai Uniónak ki kell fejlesztenie a szabadság, biztonságosság és igazságosság területét, figyelembe kell venni a különböző jogi e, helyzeteket is, hagyományokat is a tagállamokban. A Passerel e, azon tulajdonságát, hogy gyengíteni a nemzeti szuverenitást nem szabad túl hangsúlyozni. A 81-es cikk harmadik pontja egyhangú szavazást ír elő a tanácsban, illetve azt, hogy a nemzeti parlamentek is jóvá hagyják ezt, bármelyikük megvétózhatja e, ezen mechanizmus, tehát hogyha egy ajánlott, e, javasolt intézkedés egy adott e, politikát érint, illetve veszélyeztet a tagállamban, akkor a tagállam megakadályozhatja a passzerelt a képviselői felszólalását a tanácsban, vagy a Nemzeti Parlament vétója által. A második kérdés az az, hogyha a passzerellel kapcsolatban, hogy a családjog bármilyen területe, amely alkalmas a rendes jogotási eljárásban, ezek melyek? Ez azt jelenti, hogy azok kevésbé vonatkoznak a családjogi pontokra, mivel számos olyan terület van, ahol családjog, illetve az anyagi jog találkozik, ezt már hallhattuk korábban ma délután, ezért helytelen lenne azt hinni, hogy amiatt, hogy a területen többfajta jog is érvényesül, nem lehetne alkalmazni a passzerelt, a vegyes terület nem egy olyan terület, amely kevésbé kényes, mint egy adott családjogi terület. Tehát emiatt úgy gondolom, hogy a passzorál alkalmazása, illetve az egyhangú elfogadás attól függ, hogy mi a tartalma az adott javaslatnak. A passzorál attól függően alkalmas, hogy milyen mértékben harmonizáltak már egy adott területet, például az Európai Bíróság esetjog alapján, vagy más létező nemzetközi jogi eszköz által. De hozzá kell ehhez tenni, hogy a rendes jogatási eljárás alkalmazását meg kell könnyíteni olyan területeken, ahol az adott javaslatok kifejezetten olyan elveket tartalmaznak, amelyeket már elfogadtak, hogy elfogadhatóak a tagállamok számára. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem mindig ez a helyzet. Tehát a következő kérdés, ami felmerül, az az, hogy az EU szintű intézkedéseket, eh, ahol létre, lehet ezeket hozni, akkor lehet, hogy itt egy, megestet egy együttműködést kell alkalmazni. A szerződések rendelkezéseket írnak elő a megerősített együttműködésre, és számos komoly feltétel van, aminek teljesülnie kell a megerősített együttműködés irányába de még akkor is, hogyha ezek, az, ezek a feltételek teljesülnek, a megerősített működés nem automatikus. Ugyanis ehhez egy javaslat kell, amit a bizottság terjeszt elő, és amit jóvá kell hagynia a tanácsnak és az Európai Parlamentnek is. Azt mondanám, hogy az ilyenfajta aktiválása mindennek két aspektus alapján történhet csak. Először is a megestetett működés csak utolsó mencsvár lehet, másodszorban pedig továbbiakban az Európai Unió célkötőzését kell, hogy kövesse. Az egyik nehézség ezzel kapcsolatban az az, hogy a szerződések nem definiálják azt, hogy mit jelent az utolsó mencsvár. Lehetnek olyan területek, ahol egy adott intézkedést vagy célkötőzést számos alternatív, egyformán megfelelő politiká, politikai opcióval el lehet érni. Például mondjuk azt, hogy az első politikai opció nagyon ambiciózus harmonizációs projekt. A másik lehetőség pedig az az, hogy ez, ez a másik lehetőség pedig egy konzervatív variáns ugye lennek, hogyha a, az egyes opciót választják, és a tárgyalások kudarca fulladnak, akkor a megerősített együttműködési eljárás az egyes opció alapján csak a második legjobb opció lehet. Ahhoz, hogy elérjük a célt, vagy hogyha az alternatív javaslat a második politikai opció alapján elsőként is megpróbálhatóvá válna. Tehát tudjuk, hogy milyen akadályok vannak a megosztó együttműködés esetében. A kérdés az, az, hogy minek kell a prioritást élveznie, milyen szabályoknak kell prioritást kell lennie. mit kell lenni hogy több, szá, többet messze érjünk valamit, vagy többet érjünk el kevesebbek számára. Kérem szépen, most már fejezeben. Je... in, Azzal zárom le, hogy hangsúlyozom azt, hogy nagyon gyakran elfelejtik azt, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 20 cikkében két célkötőzésről beszélnek, az intézkedés célkötőzéséről, illetve az Európai Unió célkötőzéséről. Az intézkedés természetesen az Európai Unió érdekeit szolgálja, ez az első pont, a második pont pedig az, és ez lenne az utolsó pont, az az, hogy a megerősített együttműködés ismételt használata nagyon nehezen indokolható az európai családok területén. Most nem az elveiről beszélek ennek, hanem a hatásairól, amit ez eredményezhet az adott területen. A különböző megközelítések egyfajta jogi bizonytalanságot eredményeznének, pedig a jogi bizonyosság a megfelelő igazságosság területének előfeltétele, tehát a megerősített együttműködés megerősödése hátrányos lenne az Európai Unió célkötözéseinek ezen a területen, és azt mondom végezetül, hogy véleményem szerint a megerősített együttműködést csak is kivételes esetekben szabad mérlegelni. Köszönöm. Merci. Euh, donc nous avons un temps. Nagyon szépen köszönöm. Íme itt az ideje a vitának átadom a szót meg a szót kérőknek. Minden esetre jelzem már most, hogy 25 perces késésben vagyunk az eredeti időzítéshez képest, és hát feltételezem, hogy sokaknak van még ma egy útja, akár vonattal, akár repülővel, de ezzel együtt természetesen most önöki a szó. Non, personne, madame, vous... Nem, senki? mondjam, Ön a szó. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy fél percben szólnék hozzá. Hagy jelezem azt, hogy a 2000-es egyezmény az 1996-os gyermekvédelmi egyezménynek a logikus ö, ö, folytatása, ö, 18 évig terved a gyermekeknek a védelme, és a második egyezményben pedig kezdődik 18 évvel a felnőtteknek a védelme. A két egyezmény rendkívüli módon hasonlít egymásra, ugyanazon célkitűzések vezérlik őket. Több állam sőt, sok állam a 96-os egyezménynek az átültetésén dolgozott, és bátorítjuk őket, hogy a 2000-es egyezménynek az átültetését is elvégezzék, a végig gondolás már megtörtént, és azt hiszem, hogy sok időt spórolhattak meg az államok azáltal, hogyha lehető leggyorsabb határidőn belül az átültetést, a végrehajtást fogadnosítják. Elnök, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon lényeges pontosítást. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais euh, laisser... Most pedig átadnám az elnökségi funkciót Katrin Zapone asszonynak, tehát az utolsó részt, a harmadik nagy részét a mai napunknak ő fogja ö, elnökölni. Elnézést, hogy kis, kis is eladom át a staféta botot, de lehetséges, hogy ön szigorúbb elnökként fog majd fellépni, mint ahogy én ezt én tettem. Good afternoon. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket eh, a harmadik egyben záró eh, fejezetnél az EU állampolgárok szabad eh, mozgásához kötődő területről van szó megint. Néhány bevezető megjegyzés után át fogom adni a szót a ma esti utolsó előadóinknak. Ez egy hosszú napnak az utolsó része, de azt kérem, hogy e, mindenki figyeljen még egy kicsit, és e, használjuk ki, hogy milyen szakértők vannak körünkben, illetve hallgassuk figyelemmel az előadókat. Néhány dolgot szeretnék előjáróban mondani. E, a állapotról, családi állapotról szólva, nagyon sokszor a személyazonosságról, polgári jogokról, illetve az állam, a társadalom által a jogok elismeréséről beszélünk. A kulturális normák, a hagyományos gyakorlat azonban változik, a jogi területen azonban lassú a változás határokon túlnyúló fejlemények miatt, az Európai Unió alakulása miatt a valóság változik, és a családi állapotban, a személyi állapotban az EU-ban igen tarka kép alakult ki. Felesleges terhet jelent ez, illetve akadályt az állampolgárok számára, hogy többször is szóltak már erről a szabad mozgás, a mozgásszabadság korlátok közé van e, szorítva, és ez a e, korlátozás e, az emberek identitását, családi életét, munkavállalását is akadályozhatja. Nagyon fontos, hogy egyensúly jöjjön létre, ugyanakkor üldözzük a személyállapota kapcsolatos csalásokat. Írországban a ö, fiktív házasságok elleni küzdelmet most próbáljuk egy új jogszabályjal felvenni EU tagállamok és harmadik államok állampolgárai között kötendő házasságokról van szó. Nagyon sok házasságkötés történik, sok embert érint ez nagyon fontos terület az anyakönyvezés területe. Én USA állampolgár vagyok, Louis Gilligan a férjem, és ezért Dublinban lakom, írországi bíróságoknak kellett elismerni a a mi házasságunkat, ugyanis Kanadában házasodtunk össze, Kanada volt az első ország, ami lehetővé tette azonos neműek házasságát az EU-ban, ugye a házasság érvényes más tagállamokban, és bármelyik EU tagállamban átalakítják azonban élettársi közösségé az ilyen házasságokat, mint tudják önök, ez a személye állapot lefokozását jelenti. A személyi állapot, a családi állapot nagyon fontos része a személyes identitásnak. Szenátorként nagyon sokszor felvetettem ezt a kérdést, a, a transznemű eh, személyek eh, helyzetének javítása érdekében nagyon sok ország nem ismeri el a transznemű embereket, az LMBT emberek sok nehézségbe ütköznek, 12 millió ember pedig tudnivalóan másút él, mint ahol állampolgár. a tagállamok körébe tartozik pillanatnyilag az anyakönyvezés, a személyi állapot az EU-ban, a tagállamoknak viszont meg kell felelniük a szerződéses előírásoknak, így annak az előírásnak is, hogy szabadon mozoghassanak az állampolgárok a tagállamok között. Ebben az utolsó előadás sorozatban azt vizsgáljuk, hogy a jelenlegi anyakönyvezési helyzet és a jövőbeli személyi állapot hogyan alakul az EU-ban. Először Mariolina Eliantonio kérem fel, aki a millió jog tanácsos cégnél dolgozik Brüsszelben. Ő arról fog beszélni, hogy az uniós polgároknak mi a legsürgetőbb problémája, mi a teendők. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívt hallgattak, és örülök annak, hogy azzal kezdte, hogy felvázolta a, ez a, a családi állapottal kapcsolatos kérdések aktualitását. Itt aki most jelen van, az mindenki határokon átnyúló helyzetben van, mert ezek azóta fordulhatnak elő, mert valaki elkezd külföldön élni. Például kimutatták, hogy 2010-ben több mint 12 millió EU-s állampolgár élt egy másik tagállamban, de a határokon átnyúló helyzetek akkor is előfordulhatnak, amikor valaki például Brüsszelbe érkezik egy konferenciára, vagy ide az Európai Parlamentbe, vagy akkor is előfordulhatnak ezek a helyzetek, vagy például boldog vagy kevésbé boldog esetekben, amikor valaki a lányát vagy fiát látogatja meg, akinek gyereke lesz külföldön, vagy valakinek meghal egy hozzátartozója külföldön, de az is előfordulhat, hogy valaki munka miatt megy rövid időre külföldre. Az is előfordult, hogy 5000-ből, 3000-ből 5 ö, munkavállalót határokon átnyúló ingázónak tekinthetünk, tehát ők nap mint nap határokon átnyúlóan dolgoznak. Vannak olyan EU állampolgárok is, akik akkor kerülnek határokon átnyúló helyzetbe, amikor utaznak turisták. 2010-ben 19 millió európai látogatott egy másik tagállamba turista céllal, vagy azért, hogy valamilyen szolgáltatás legyen igénybe, például fogorvost vagy kórházi ellátást. Tehát számos olyan határokon átnyúló helyzet van, amely mindenki életében előfordul, és ezen határokon átnyúló mozgások során a, az állampolgároknak családi állapotot igazoló papírokra van szüksége, például anyakönyvi kivonat, születési kivonat, stb. Tehát ilyen helyzetekkel találkozunk nap mint nap, nap, mint nap és ezekkel a dokumentumokkal próbálunk különböző szolgáltatások elérni, például munkanélküli segélyt is. Tehát ilyen esetekben, amikor az állampolgároknak családi állapotot igazoló, vagy ilyen uh, polgári dokumentumokat felmutatniuk, gyakran nehézségbe ütköznek, és ezért a, a, mi a, a, cégünk azt a megbízást kapta az Európai Uniótól vizsgálják meg, hogy milyen fajta lehetőségek létezhetnek a határokon átnyúló helyzetekben. Ez ehhez egy áttekintését végeztük el az európai és nemzetközi esetjognak a családi állapot tekintetében, és összehasonlítottuk a nemzeti jogalkotást, illetve esett jogot bizonyos tagállamokban. Ennek alapján azonosítottuk a legnagyobb akadályokat, amelyekkel a állampolgáknak kell szembenézniük határokon átnyúló helyzetekben, és megpróbáltunk bizonyos javaslatokat tenni az Európai Unió számára, amelyek megfelelnek a jelenlegi e, európai előírásnak. Mik, mik az eredmény ennek a tanulmánynak? Először is az első probléma, amivel szembe kellett e, néznünk, és mindenkinek szembe kell ezzel néznie, hogyha más tagállamba utazik, ez a e, családi alapotot igazoló dokumentum beszerzése. Például nekem Olaszországban be kell szereznem az apám anyakönyvi kivonatát, aki Németországban született. A kérdés az az, hogy ez az anyakönyvi kivonat ott van, ahol az édesapám született, vagy ott, ahol az édesapám élt életének nagy részében, vagy ott, ahol elhalálozott. Gondoljuk hogy ez három különböző ö, hely Németországon belül. Én nem tudhatom, hiszen én nem ismerem azt, hogy hogyan szabályozza Németország ezen dokumentumok megőrzését és minden egyes tagállamnak megvannak a saját szabályai, hogy hogyan tartja meg ezeket a dokumentumokat, de számomra külföldiként nehéz rájönni arra, hogy hol van ez a dokumentum. Ez sok időbe tellik eh, számomra, és még költséges is lehet. Mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy megkönnyítse az állampolgárok helyzetét? Először is a tagállamokat arra kell ösztönöznie, hogy informálja az állampolgárokat arról, hogy milyen fajta kritériumokat használnak ahhoz, hogy hogyan tárolják ezeket a dokumentumokat. Lehet, hogy lehetnének bizonyos weboldalak, ami már létezik is, ami léteznek már, vagy pedig rá lehetne venni a tagállamokat arra, legyenek nemzeti szintű kapcsolattartó pontok, amelyek információkat kínálnak az állampolgároknak arról, hogy hol vannak ezek a dokumentumok. Ez lehet egy weboldal, egy telefonos, egy telefonszám, vagy bármi. Most képzeljük azt el, hogy sikerült rájönnünk arra, hogy ezt az adott anyakönyvi kivonatot hol tárolják. A következő probléma, amivel szembe kell néznünk, az az, hogy hogyan lehet ezt a dokumentumot máshova küldeni. Tehát gondoljunk abba bele, hogy én és a partnerem, mindketten olaszak vagyunk, szeretnénk Brüsszelben házasságot kötni, és a belga hatóságok a születési anyakönyvi vonatunkat kérik ahhoz, hogy Belgiumban összeházasodhatjunk. Ahhoz, hogy én megszerezzem az olasz születési anyakönyvi kivonatot, az az, hogy én elmegyek Olaszországba, elmegyek oda, ahol a születési anyakönyvet őrzik, visszajövök Belgiumba, és ezt beadom a belga hatóságoknak. Egyértelmű, hogy ez eléggé fáradtságos és költséges is az európai állampolgárok számára. Bármilyen javaslat ezen kérdéssel kapcsolatban hogyan lehet jobban tovább küldeni az anyakönyvi kívánatokat, vagy ilyenfajta dokumentumokat a tagállamok között, azoknak az a célja, hogy csökkentse a költséget és a terheket az európai állampolgárok számára, és ugyanakkor, és erre is gondolnunk kell, fenn kell tartanunk egy fenntartható és biztonságos rendszert a családi alapotot igazoló dokumentumok tekintetében. Ebben a keretben az Európai Unió úgy gondoljuk, hogy arra ösztönözhetné a tagállamokat, hogy használjanak egy elektronikus platformot a dokumentumok cseréjére, és így az Európai Unió meg is könnyíthetné a tagállamok között azt, hogy hogyan hoznak létre egy ilyenfajta elektronikus rendszert, hogy hogyan használják a már meglévő platformokat. A már meglévő elektronikus platformok példája, amelyek családi lapotot igazoló dokumentumokat lehet közreadni, ezek már léteznek, például az Európai ö, Családi Jogi Regiszter, ö, és ide tartozik például. Miután sikerült meghatározni, hogy hol van a dokumentum, megszereztem a dokumentumot, a következő akadály, amivel szembe kell nézni az állampolgárnak, az az, hogy el kell ismertetnie hivatalosan is a családi állapotot igazoló dokumentumot. Tehát, ahogy megszereztem ezt a dokumentumot, tehát például most tegyük fel, hogy egy halálozási kivonatot szereztem, Például, és ezt el kell ismertetnem például Németországban. Hogyha ez a helyzet, akkor az olasz állampolgárnak hitelesítetnie és le kell fordítatnia ezt a dokumentumot. A hitelesítés és a fordítás szükséges a tagállamok részéről, de ugyanakkor ezek költségesek és idő és fáradtságosak az állampolgár számára, nagyon sok információt kell kicserélni, még mielőtt ezt az adott dokumentumot el lehet ismertetni másik tagállamban. Figyelembe véve a hitelesítési rendszert szerintem az Európai Uniónak a, egy európai szintű vitát kell ösztönöznie tagállami szinten először is azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megszüntetni ezt a hitelesítési rendszert, Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet lekerülni a csalást, hogy ezt a hitelesítési pecsételési eljárást lehessen, ezt már egy adott egyezmény már leszögezték, és számos tagállam már ratifikálta ezt, tehát van egyfajta egyszerűsítés, ugyanakkor a brüsszeli egyezmény is alkalmazandó hat tagállamban, ami ezt a pecsét, hivatalos pecsét eljárás zárja egy védjegy megszüntetését illeti. Tehát ez alapján az Európai Unió megkönnyíthetné azt, hogy hogyan lehetne ezeket a, a hitelesítési eljárást megkönnyíteni. De hogyha nem törlik ezt el, akkor inkább ezt a papír alapú hitelesítést ezt egy elektronikus rendszer lehetne helyettesíteni. A hágai egyezmény a magánjogról már létrehozott egy ilyen elektronikus pecsétrendszert, amit lehetne alkalmazni. Természetesen az Európai Unió itt is megkönnyíthetne a helyzetet a tagállamok számára azáltal, hogy a tagállamok megosztatnák a legjobb gyakorlatot ezen eh, hivatalos eh, pecsét megszüntetését illetően. Ezen kívül egy technikai megoldásra van szükség, hogy ezen témával kapcsolatban a vitát állásra intani. Ami a fordítást illeti, úgy véljük, hogy az Európai Uniónak arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy egy többnyelvű formula, többnyelvű nyomtatvány jöjjön létre, főként a a szülési anyakönyvi házasság és hálózási anyakönyvi kivonat kapcsán, és ezzel kapcsolatban egy EU szintű vitára van szükség a több nyelvű form- nyomtatványokkal kapcsolatban. Az EU feladata lehetne az is, hogy létrehozzon egy EU szintű több nyelvű nyomtatványt, ami nem azt jelenteni, hogy minden uh, szülési anyakönyvi kivonat ugyanúgy néznek az egész Európai Unióban, de legalább ezek megfelelnének a többnyelvű nyomtatványnak, és ezt el lehetne ismerni a többi tagállamokban is. Amint az állampolgárnak sikerült megszereznie a dokumentumot, sikerült ezt elismertetnie formálisan, a következő lépés az az, hogy ezen családi állapotot igazoló dokumentum tartalmát is el kell ismertetnie, tehát nem csak, hogy születési anyakönyvi kívánatnak kell ismertetnie egy születési anyakönyvi kívánatot, hanem a tartalmat is el kell ennek ismertetnie. Itt ugyanaz a gond jelenik meg, amit a, a fordítás és a úgynevezett széljet kapcsán is elmondtam. A tartalom elismertetésével kapcsolatban az a gond, hogy különböző lehetnek a bejegyzések. Tehát a születésanyakönyvi bejegyzések különbözőek az Európai Unión belül. Tehát a francia hatóságok például elutasíthatják az olasz születésanyag kivonat elismerését, mert nem tartalmazza az összes szükséges bejegyzést. Mit tehet az Európai Unió, hogy megkönnyítse az állampolgárok eh, életét? Arra ösztönözheti a, eh, a, a bíróságokat, hogy, hogy ilyenfajta hitelesített dokumentumokat fogadjanak el. Egy másik különbség, amely akadályozhatja a tartalom jóváhagyását, az ahhoz kötődik, hogy különbözőek a, a jogi állások, például Olaszországban egy holland homoszexuális párt nem ismernek el, vagy egy francia bejegyzett kapcsolatot sem ismernek el Bulgáriában, mert nem ismerik ezt a fajta jogi intézményt, tehát nem ismerik a bejegyzett éltási kapcsolat intézményét. Ahattuk az előttünk szólótól, hogy a családjogi kompetencia korlátozott, de lehet, hogy egy másik vita lehetőség az az lenne, hogy megvizsgálnánk azokat a lehetőségeket, amiket az Európai Unióról szóló szerződés 21-es cikke kínál. Ezen cikk értelmében az Európai Unió felépése szükséges, és a szerződés nem kínál megfelelő teret, akkor a parlament és a tanács rendes, eljárás, rendes jogotási eljárás keretén belül léphet fel, megkönnyítve az állampolgárok szabad mozgását. Ezt a cikket fel lehet használni az utolsó probléma megoldására is, amivel szembe kell nézniük az állampolgároknak, vagyis az, hogy nem csak hogy a tartalmat kell ismertetni, hanem ennek hatását is. Képzeljük el, hogy két olasz férfi Hollandiába költözött, összeházasodtak, és amikor visszatértek Olaszországba, és eh, egy bizonyos fajta adójóváírást kértek, amely abból fakad, hogy eh, házastársaknak minősülnek, nem adják meg ezt az adótérítést nekik, mert a homoszexuális házasságot nem fogadják el Olaszországban. Ugyanezen esetben, amellett, hogy az EU támogatja az LGBT személyek jogait, van egy 21-es cikk az Európai Unió Európai Unióról szóló szerződésben, amit ki lehet használni. Uh, thank you, uh, Dr. El. Köszönöm szépen, Eli Antonio asszony. Nagyon átfogó ismertetőt hallottunk egy nagyon hasznos tanulmányról. Különösen nagyra értékelem, hogy a megoldásra koncentrált, és nagyon érdekes volt, hogy elmondta, hogy az EU-nak milyen szerepe lehet a konzultációban, illetve a problémák jogalkotási megoldásában a stokholmi program ugyanis ugye ezt szolgálja. Köszönöm szépen. Duncan McNevent fogjuk most meghallgatni, a Nemzetközi Személyi Jogállapoti Bizottság elnökét, a Skót Központi Nyilvántartó Hivatal korábbi eh, vezetőjét, a anyakönyvétalkozó korábbi vezetőjét, méghozzá mikrofon nélkül. Nagy öröm, hogy itt lehetek, még hogyha 3-4, hat is van, méghozzá egy hosszú nap végén, egy téli estén. A Nemzetközi Bizottság elnökeként szereplek itt. Nem az Egyesült Királyság képviselője vagyok. Ő az Egyesült Királyság képviselője egész mást mondana itt. A szervezetünk öregebb, mint én vagyok, 1949-ben született. Az a célja, hogy nemzetközi információcserét, együttműködést előmozdítsa az anyakönyvezés terén, és 115 tagállamok között vannak EU és nem EU tagállamok. Egy sor egyezmény született az égisze alatt, Antonio eh, asszony eh, és eh, itt ül, ugye, aki eh, részt vett a munkába. Nagyon fontos, hogy az anyakönyvi bejegyzések pontosak legyenek, ezért a eh, csalás ellen küzdeni kell. A szervezet ezért hosszú évek óta aktívan próbálja megelőzni az anyakönyvezési csalásokat, a csalás elleni küzdelem időigényes, külön ellenőrzéseket követel meg, és hát ezért ugye akadályozza a fő feladatunkat is, a szabad mozgást, ugye itt konkrétan az EU-n belül, amiről Antonio asszony is beszélt az akadályokat, tehát minimális szintre kell csökkenteni. Hadd beszéljek most az anyagkönyvezés, a személyállapot terén követett csalások természetéről. Ugye olyan kérdésről van szó, mint az, hogy mondjuk hány illegális bevándorló él Belgiumban. Minden esetre, ahogy a nemzetközi mozgás egyre intenzívebbé válik, változik a az ilyen csalások jellege és Nagyon kevés anyakönyvezető követel csalásokat. Volt egy polgármester, aki saját halotti anyakönyvi kivonatát állította ki, nem nevezném meg az országot, hogy hol történt, de ez nem jellemző. A fő csalás típusok a hamis bejelentésekhez kötődnek, például a színlelt házasságok, illetve az appasság nyilatkozatok terén történt csalások, a, a hamis dokumentálás, például különösen a születésanyakönyvi kivonatok esetében illetve az Európai Unión kívül alapvetően megbízhatatlan anyakönyvi hivatalok tevékenysége tartozik ide. 92 óta aktívan igyekszünk megelőzni a csalásokat, és nagyon sok szakértő vesz részt ebben a munkában, természetesen maguk az anyakönyvvezetők, akik a személyállapoti eseményeket ezeket bejegyzik, polgárjogi szakértők is részt vesznek a munkában, egyetemek részéről Görögországból, Spanyolországból, Németországból alapvetően. Van egy állandó munkacsoportunk, amely a csalásokkal foglalkozik. Tavaly szeptemberben találkozott legutoljára ez a csoport, márciusban fog újra összeülni, és a csalás a közgyűlésünk programján és mindig szerepel, idén márciusban lesz a következő közgyűlésünk is információt gyűjtünk így a különböző csalás típusokról, illetve arról, hogy milyen ellenintézkedéseket lehet hozni, melyek voltak a sikeres védintézkedések, vagy többé-kevésbé sikeres intézkedések a tagállamokban. 2005 óta sikerült hát felvázolni, hogy melyek a hiteles dokumentumok, most már jól látjuk, hogy hol vannak a hamis csalásra utaló dokumentumok. Természetesen nem lehet minden csalást megelőzni, megvannak a korlátok, a e, családok életébe, a, nem avatkozhatunk e, be, e, az Egyesült Királyságnak is magának is meg kellett változtatni a szabályozását. A preventív fellépés sosem lehet tökéletes. Az ellenintézkedések, szankcionálás, illetve prevenció léteznek, és akkor lehetnek gyümölcsözőek, hogyha az érintett tagállamok határozottan lépnek fel. Természetesen sosem tökéletes ez a fellépés. Pillanatnyilag, mivel foglalkozik alapvetően a szervezetünk két témával. Az egyik az elég egyértelmű kézenfekvő. Megpróbáljuk a személyazonossági csalásokat megelőzni, jelenleg különösen a külföldi okmányokat veszük gorcső alá, de nagyon fontos törekvésünk egy informatikai rendszer felállítása, erről beszélt Eli Antonio asszony is. Olyan eszközről lenne szó, ami segít a csalás megelőzésében, és közben segíti az emberek szabad mozgását és elektronikus aláírás megjeleníthető Szlovéniától Skóciáig bármelyik anyakönyvi hivatalban, és kevésbé hamisítható, mint egy kétes működésű anyakönyvi hivatal bejegyzése. Tehát a csalás ellen küzdeni kell, ugyanakkor a személyállapoti együttműködést erősíteni kell. Hadd reklámozzam tehát a szervezetünket, tovább már Eli Antonio asszony is reklámozta. Egyébként nem találkoztam a hölgyel korábban, és nem korrumpált engem, csak hát nagyon hasznos az, amit mondott. Valóban a személyállapoti szakismeretek terén az EU két évvel ezelőtt decemberben közzétett egy zöld könyvet, az Európai Bizottság adta ezt ki, és igazából mi vagyunk az a szervezet, amely a csalásokat ismeri, és az ellenintézkedésekre javaslatokat tesz. A csalások maguk is változnak, és az elintézkedések is. Ezt láthatják a mi hírlevelünkben és amit körbe adtunk. Hadd hangsúlyozzam az informatikai platform, illetve rendszer fontosságát, amit az előbb említettem. Azt mondhatnám, hogy ha nem is az egész gyakorlati keretet, de annak nagy részét létrehoztuk. Segíti ez egyaránt a szabad mozgást és a csalás elleni küzdelmet. Most már csak a politikai szándék hiányzik, szenátor asszony, ahogy Elli Antonio asszony is beszélt róla, nagyobb lendületet kell adni az anyakönyvvezetők munkájának, illetve az EU-ban működő különböző kormányok erőfeszítéseinek annak érdekében, hogy az anyakönyvezési csalásokat megelőzhessük. Köszönöm szépen, remélem nem volt túl hosszú, és nem untattam önöket túlságosan. Egyáltalán nem, ragyogó volt ez az előadás, és különösen szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az előadása elején és végén és emlékeztetett rá, hogy az önök szervezete megpróbál egyensúlyra törekedni a csalás elleni küzdelem és a mozgás szabadság között. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, amit nekünk is szem előtt kell tartani. Eli Antonio doktor előadása és az ön pozitív hát, nyilatkozata is fontos volt, hogy az informatikai platform képítés alatt van, lehet, hogy már használják kisebb probléma megoldására, és hát a politikai szándék szükségességét is hangsúlyozta ön. Úgy értem, hogy könnyű lenne eljutni ide az informatikai platform, hogyha válaszolhatok udvariatlan módon, a tesztelés utolsó fázisában van, és az EU kofinanszírozza, együtt finanszírozza, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy mások is fognak kérdezni. Most azonban az utolsó előadónak adnám meg a szót, Bojan az Adravecsnek, az anyakönyvvezetők Európai Egyesületének alelnökének, a családi állapotot igazoló dokumentumokról fog beszélni, az anyakönyvvezetők szerepéről. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy beszélhetek a családi állapotot igazoló dokumentumok problémáiról. Szlovéniából, Mariborból elkezdtem. A Maribori eh, közigazgatás körzetben vagyok anyakai vezető, és elmondhatom, hogy ismerem ezen terület problémáit. Az Európai Unió a modern eh, társadalom szinonimája, viszont nem a családi állapot tekintetében az EU országok között az vonatkozó előrások 20 éve születtek meg, az Európai Uniók országai akadályba ütköznek akkor, amikor a családi alapotról van szó. Ez diszkriminációhoz vezethet és akadályozhatja az emberek szabad mozgását az Európai Unión belül, illetve az akadályozza az Európai Unió állampolgárainak szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát. A különböző jogszabályok, a különböző formája a családi állapot megváltoztatásának, a különböző feltételek arra, hogy létre lehessen tehát számos probléma van, amit láthatunk akkor, amikor az európai állampolgárok külföldön kell családi állapotokat beegyeztetni. Láthatjuk, hogy mennyire rosszak ezek a problémák. Gond lehet például a, a családnévvel, vagy azzal, el is előfordulhat, hogy két tagállamban egy adott gyermeknek két külön apja van beegyezve, de lehet, hogy valakinek megváltozik a családneve, de nem tudja a családnév változtatást egy másik tagállamban bejegyeztetni. Vagy egy nagykorú ö, homoszexuális házasságban él, vagy bejegyzett ö, élettársi kapcsolatban él, viszont egy másik tagállamban egyedülállóként van nyilván tartva. Annak érdekében, hogy valaki összeesodjon valakivel, különböző tagállamokból különböző dokumentumokra van szüksége, és vannak olyan dokumentumok is, amelyeket az adott ország nem állít ki. A tagállamok nem írtak kölcsönös megalapodást egymással, és emiatt bizonyos extra dokumentumokra van szükségük. Az adatcsere az egyes eh, családi állapotokról gyakran a diplomáciai csatornákon keresztül történik, amely gyakran eléggé időigényes. Az olyan országok, ahol nincsen ilyenfajta adatcsere, azok nem ö, eh, értesítik egymást arról, hogyha az adott eh, területen az ő területükön megváltoztatta az adott személy a családi állapotát. Az EU intézményeknek sokkal inkább arra kell törekedniük, hogy megszüntessék ezeket a problémákat, amelyek az adott családi állapot megváltoztatásából fakadnak. Tudni kell azt, hogy a családi állapot területén szükség van egyfajta harmonizációra a tagállamok között. A nemzeti szagályozások a tagállamokon belül hosszas folyamat eredménye. Az EU intézmények, hogyha szeretnék megoldani legalábbis részben ezt a problémát, akkor gyorsan kell fellépniük. El kell fogadni számos intézkedést, amelynek az a célja, hogy a jelenlegi helyzet súlyosságát csillapítsa. Ezek ezek a következő dolgra van szükség. Az intézkedések, amiket felsoroltak azoknak leptövá kell válnia, a nem engedélyezett dokumentumokat meg kell szüntetni a tagállamokban, a tagállamoknak végre kell hajtaniuk ezeket az intézkedéseket, kölcsönös megállapodással közvetlenül át kell az információt a családi állapot megváltozásáról, a, abban, annak az országnak kell ezt megtenni, ahol az adott személy megváltoztatta a család állapotát, Gyorsan kell végrehajtani ezeket a dolgokat, ehhez csak az kell, hogy megállapodás legyen a tagállamok között. Az adat csere a különböző testületek között, amelyek figyelemmel kísérik a családi ö, állapotot, be kell vezetni egy egységes nyomtatványt a családi állapotra vonatkozólag. Alternatíva lehetne az is, hogy létrejön egy olyan fórum, amely amely, amelyel angolul lehetne ezeket a, ezeket a dokumentumokat tárolni. Ezen kívül harmonizálni kell a különböző karaktereket, és amiket alkalmaznak a nevek során. Be kell vezetni egy EU regisztert EU állampolgárok számára, a családi állapottal kapcsolatban, ahol az alapadatokat kitöltenék a családi állapot megváltozásával kapcsolatban. Fel kell ismer, el kell ismerni a családi állapotot, amit egy adott egyén egy tagállamban megszerzett. Sajnálatos módon az Európai Uniónak nincs kompetenciája ahhoz, hogy a családi állapot területét kezelje, nagy problémák alulhatnak, adódhatnak amiatt, hogy itt jogi hézag van. Megoldás lehetne, hogyha a szabályozói kompetenciát kiterjesztenék az EU intézményekre. Természetesen az Európai Uniónak követnie kell azon országok modelljét, amelyek a családi állapot területét liberálisan és nyílt módon szabályozzák mint annak könyvvezető, üdvözöljük az Európai Unió azon tevékenységét, hogy ezt a területet szabályozza. Az Európai Unió már kiemelte azt, hogy mennyire fontos az európai állampolgárok egyenlősége családi állapot szempontjából is. A, az családi állapot kapcsolatos EU fellépés nagyon fontos, már az EU állampolgárok jogai miatt is, és az a jogok miatt is, amelyeket európai állampolgárként gyakorolhatnak. Ezért szeretnénk, hogyha az Európai Unió javajtaná a helyzeten ezen a területen, és készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk az Európai Unióval, és segítséget nyújtsunk úgy, ahogy csak tudunk. Amellett, hogy nagyon fontos egységesíteni a családi állapotról szóló rendelkezéseket, a következőt is meg kell említenem. Szükség van arra, hogy kölcsönösen elismerjék azokat a dokumentumokat, amelyeket olyan tagállamokban, amelyeket más tagállamok ismertek el, és mindenképpen közel kell adni a családi állapotot igazoló dokumentumokat a különböző tagállamok között. Ehhez az kell, hogy egyszerűsítsük azokat a dokumentumokat, amelyek a családi állapot megváltoztatását igazolják. Az anyakönyvezetői szervezet számára megtiszteltetés lenne, hogy további információkat adhatnánk ezzel kapcsolatban és szívesen kínálunk javaslatokat is ezen a megoldására. Uh, thank you very much, Dr. Zadrovic. I, uh, again... Köszönöm szépen, dr. Zadravec. Ez is egy kiváló előadás volt, ami jól kiegészítette a korábbi előadásokat, és különösen üdvözlöm azt a hangsúlyt, amit az egységesítésre helyezett a családállapot, a személyállapot terén az Európai Unióban, hiszen mit is jelent az, hogy tagállam valaki az Európai Unióban, egy közös területhez tartozunk. Három szakértő nagyon érdekes megoldásokat vázolt fel a jelenlegi problémákra úgy gondolom, hogy nagy öröm lenne, hogyha most kérdéseikre és válaszolnának, illetve hogyha vannak további problémák, kérem vessék fel a további problémákat is, hogy a szakértők válaszolhassanak rájuk. I, understand that there's a member of the Az Európai Bizottság képviselője szeretne szólni? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szala vagyok a polgári igazság szolgáltatási ügyek részlegét vezettem az Európai Bizottságnál, és szeretnék köszönetet mondani minden előadónak, és különösen a Júri Szakbizottságnak, a szervezőnek. Nagyon sok gondolatot, elképzelést, megoldási javaslatot vetettek itt fel. Külön köszönet a szakértő előadóknak. Itt a legutolsó blokk témáját jól ismerjük, 2007-ben mi is tanulmányoztuk ezt a kérdést, és hasonló eredményre jutottunk, mint önök. A következő lépés, most, hogy megvannak az ismeretek, az lesz, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy ne csak szakmailag, hanem politikailag is kialakulhasson az Európai Unióban a keret erre az egységesítésre. Az Európai Bizottság a Stockholmi program szellemében jár el, illetve az akció terv alapján tesz jogi kezdeményezéseket. Fontos terület itt az adminisztratív dokumentumok egyszerűsítése, Eli Antonio doktor is beszélt erről. Egy második kezdeményezés pedig az anyakönyvi dokumentumok elismerésének a megkönnyítése, 2010-11-ben az állampolgárokat is megkérdeztük ezekről a kérdésekről, úgyhogy folyik a munka. Egy dolgot fejegyeztem, ami nagyon érdekes volt, Említették, hogy az Európai Uniónak a e, tagállamok legliberálisabb módján kell működnie. Ez nagyon érdekes e, kijelentés volt, mert 27 e, tagállam uniója vagyunk, és minden tagállam más szintet választott, amit az állampolgároknak kínál, és ugye az unióban többség hozza meg mindig a döntéseket a szerződés alapján. Úgyhogy számomra közös nevező megtalálása jelenti a megoldást mindig. Természetesen meg kell próbálni megkönnyíteni az állampolgárok szabad mozgását. A konzultációban megkérdeztük az állampolgárokat, és nagyon köszönöm a szakértők véleményét, és még egyszer köszönöm a Júri Szakbizottságnak is, hogy ilyen sok visszajelzéssel éltek a mi munkánkat illetően, itt különösen az anyakönyvezési személyállapoti területen is. Köszönöm szépen ezt az e, észrevételt, gondolom, hogy a szakértők is reagálnak majd rá, de még először halljuk a következő kérdést. Én leginkább egy javaslatát szeretnék megfogalmazni a joghatározatok kölcsös elismerésével kapcsolatosan, illetve a hivatalos okmányok elismerésével kapcsolatosan. Na most több európai országban dolgoztam, ahol az okiratokra szükség volt, és hogy konkrétabb legyek, példával illusztrálom, például ha német vagyok Hollandiában, élek, és szükség van az anyakönyvi kivonatomra, a születési anyakönyvi kivonatomra, ha Németországba megyek, akkor nem csak megkapom azt, hanem még fordításban is megkapom, például francia nyelven, a három legbeszéltebb nyelven, de egyikén megkapom még a német változaton kívül, és ezt az okoiratot írásos formában kap meg, már pedig erre szükség van akkor, amikor az ember Hollandiába megy. Ennek a fordításnak a készhez vételéhez egy illetéket kell fizetem, egy hivatalos német szervezet fordítja le ezt az okiratot, és gyakorlatilag ezzel időt is nyerhetek, magamhoz veszem, és simán csak magámhoz veszem az okiratot, és viszem át a holland hatósághoz. Ennyi. Köszönöm szépen. Thank you again uh, for that comment. So Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. További kérdések, hozzászólások. Mielőtt még vissza, igen, tessék ott hátul. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, francia folytatom. Ici aussi une Euh, petite question. E témában is lenne egy kis kérdésem, mert hogy szó esett a dologról, szóval ha előre kívánunk lépni az Európai Uniós jog alakításában, akkor arra van szükség, és elnök asszony utalt erre, hogy az európai identitást megfogalmazzuk. Meg kell, hogy találjuk, hogy miből is áll ez az európai identitás. Ezzel kapcsolatosan lenne tehát egy kérdésem. Eljutottunk egy bizonyos szintre, most már, és most azt kívánjuk, hogy még tartalmasabb legyen politikailag az unió azért, hogy az állampolgárok javát szolgáljuk. Voltak olyan tevékenységek, amelyek eddig nem voltak az unió figyelme középpontjában. És akkor, amikor a mozgás szabadságra koncentrálunk, akkor ez önmagában nem elegendő. Tovább kell lépnünk, politikailag is meg kell fogalmaznunk azt, hogy mi is az európai identitás. Véleményem szerint az Európai Unió identitá, identitása nem más, mint a sokszínűségnek az identitása, a kulturális sokszínűségé, a családi sokszínűségé, és az európai projekt véleményem szerint arra kell, hogy törekedjen, hogy ne egységesítse a dolgokat többek között a mozgásszabadságban, hanem pont ellenkezőleg koordinálja az Unió a sokszínűséget, amely már itt is rendelkezésünkre áll, és az egész uniós politikákat e köré kellene fonni. Köszönöm szépen! Oh, oh, thank you. Okay, I'm going to go back to... Köszönöm szépen, akkor most visszaadom a szót a vendégeknek, és megkérem őket arra, hogy szóljanak eh, hozzá az elhangzottakhoz. Az utolsó kérdéshez szólva, eh, lehet, hogy kicsit filozofikus vagyok, egy filozofikus kérdést vetettek fel, amit meg lehetne vizsgálni. Kezdhetjük ott is, vagy a gyakorlati valósággal is, amely majd elvehezett a filozofikus kérdésekhez is, de mindenképpen egyfajta megoldást kell találnunk, hogy javítsunk a helyzeten. McNiven úrral kezdjük. Köszönöm szépen a szót hogy válaszoljak azoknak, akik kérdést tettek fel. A bizottsági kollégánk, akivel szorosan együttműködtünk, őt, őt arra ösztönzöm a bizottságot, hogy folytassák a munkát, hiszen el kell érni egy olyan fajta javulást, amiről mellettem elő kollégám is beszélt. Úgy gondolom, hogy a kollégák is láthatták, hogy nagyon neheze, nehéz a helyzet. Az, hogy gyakorlati megoldást találjunk, igen, vannak elképzeléseink, viszont politikai ö, utat találni ehhez a sokkal nehezebb és sokkal több időbe kerül. Arra bátorítanám az Európai Bizottságot, hogy ö, tartson ki a munkája mellett, mert érdemes ezt folytatni, és, és az anyakönyvezetők Európai Egyesülete, az ICCS és számos más szekértők is segítségükre lehetnek. A párizsi úriember rámutatott arra a nehézségre, amivel szembe kell néznünk. Mi is az európai identitás? Ez egy olyan filozófiai kérdés, amit az Egyesült Királyság miniszterelnöke már ma talán megfogalmazott ma délelőtt, és lehet, hogy vannak olyan olyanok, akik már a, emiatt a sírjukban forognak, viszont eh, itt a kulturális eh, különbözőségre is utaltak. A külön, kulturális eh, diverzitás egy olyan pont, amit számos országban fontosnak tartanak, és pontosan ez az, ami akadályozza a politikusokat abban, hogy elérjenek egy közös utat. A franciák érthető kulturális okokból szeretik az ő családnevükhöz kötődő szabályokat. Az ilyenfajta kulturális különbség bizonyos módon akadályozza azt a egységes rendszert, amiről a három szakértő is beszélt. Ha ma német hölgy Belgiumban él, és már elfelejtettem a harmadik nemzetiségét, igen, hogyha ő, ő nagyon jó példát arra, hogy hogyan lehet gyakorlati javulást elérni a nemzeti hatóságoknál, dr. Aliantaron is elmondta, hogy már kifejlesztettek egy többnyelvű nyomtatványt, amely ugyanezt a dolgot célozza meg, amit az egyezményben is leírtak, és amilyen egyezményt 20 ország is aláírt, az ICCS tagja is aláírtak, olyanok is aláírták ezt, akik nem tagjai ennek a szervezetnek, de ez csak 20 ország többen is aláírhatták volna ezt, és ennek az előnye, az, és az az előnye annak, amiről beszélt a német kollega is, és ezt az előnyt meg lehetne osztani több európai állampolgár között is. De nem akarok a két kollégám nevében beszélni. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. asszony. Thank you. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich weiß... Tudom, hogy az elképzeléseim egy kicsit messze mutatnak, de azt is tudom, hogy nagyon sokan nem élnek már hazájukban, ott, ahol a állampolgárságuk alapján oda tartoznának, és miért ne lehetne nekik lehetővé tenni azt, hogy úgy éljenek, ahogy szeretnének? Miért ragaszkodnak ezek az országok annyira a hagyományhoz, amikor a családjogról, amikor a különböző viszonyról van szó két ember között. Miért annyira fontos a hagyomány ilyen esetben? Miért nem Hát próbálják eh, egy kicsit lazábbá tenni a szabályokat ebben az esetben, azért, hogy az emberek úgy élhessenek, ahogy szeretnének, ez, ezáltal nem vesztenének az államok erejükből vagy hatalmukból. Az EU-nak valamit tennie kell, mert ezek a problémák léteznek, és bizonyos problémák nagyon könnyen megoldhatóak lennének véleményem szerint. Uh, thank you for that. I would uh, heartily agree with those. Nagyon szívesen értek egyet ezekkel a szavakkal, a hagyomány tényleg élő dolog. Eli Antonio uh, asszonynak adom vissza a szót, ő volt az első előadónk. Köszönöm szépen, három záró megjegyzés először is nem tudok nem is tudnék jobban egyetérteni megnéven úrral. A szakmai megoldások megvannak, készen állnak, csak a politikai szándék várat magára. Második észrevétel a két előadóra reagálva. Igen, egyfelől vannak a filozófiai elképzelések, de ezek nem mindig elnök összhangban a praktikus, gyakorlati problémákkal. Van az európai elképzelés a sokszínűségről, de ugyanakkor nagyon fontos minnyájunk minden európai állampolgár számára, hogy tudjunk utazni, hogy mindenhol kiállítsák a születési anyakönyvi kivonatot, illetve házasodhassunk, illetve TB ellátásban részesülhessünk. Tehát miközben jogszabályokat alkotunk, nem szabad megfeledkezni róla, hogy a gyakorlati problémákat kell megoldani. És talán egy záró megjegyzés, úgy gondolom, hogy az európai identitás és a nemzeti identitás kapcsán folyó vita fontos vita, de úgy gondolom, hogy az értékekről ö, olyan szempontból is beszélni kell, hogy nem csak az identitásról, hanem a ö, toleranciáról, a sokszínűségről. Itt nem egységesítést kell csinálni feltétlenül, de mindenképpen fontos a tolerancia. Köszönöm szépen, hát nagyon egyetértek ezzel, és nagyon jó lenne még folytatni ezt a vitát. Ö, a, egy kicsit idő előtt befejezhetjük azonban a napot, ezt a hosszú fárasztó napot mindenki örülni fog, neki gondolom. Nagyon szépen köszönöm az előadóknak a munkájukat, és mindenkinek az együttműködést. Köszönöm.